Right, good afternoon, everybody. I know it's always a bit of a... Jó napot kívánok! Kellemes délután, mindenkinek tudom, hogy mindig sietni kell a délutáni újrakezdéshez. Most üdvözlöm Almunia és Bárnyé biztosokat a közmeghallgatáson, és a többi meghívott előadót is. Ezzel a meghallgatással a parlament szeretne hozzájárulni az idéglenes állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazásáról, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságot, a másik pedig a különböző exit stratégiák kérdése, a 2008 óta elfogadott tervek, mechanizmusok alapján a cél az, hogy a bizottság a pénzügyi ágazatot szabályozza, figyelembe véve a válságot. A másik pedig a 2009-es versenypolitika, amit Epping úr készített, ennek megváltoztattuk a címét, vagyis a gazdaság és pénzügyi válságra adott válaszként elfogadott idéglenes állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazása. A módosítások leadásának időpontja október 7 délután 17 óra. Két panelünk lesz a meghallgatás keretében. Először is a két biztost fogjuk meghallgatni, és azt, hogy a szabályokat hogyan értékeli a bizottság. A második részbe pedig a piaci szereplők és a szakértők értékelik a helyzetet. Az első panelben mindkét biztos 10 percet kap, szigorú leszek, majd pedig a képviselők kérdéseket tehetnek fel. A második panelben minden hozzászóló megnyitó megjegyzésként 5 percet kap, ezt majd kérdések, válaszok követik. Nagyon kérem, hogy ne beszéljenek túl gyorsan, azért, hogy kitöltsék még jobban a 10 percet a hozzászólók életrajzát körbeadtuk. Tudniuk kell, hogy webstreaming folyik, valós idős webstreaming. Először is átadom a szót Almunia biztosnak. 10 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy nagy lelkül lesz, hogyha 12 percet fogok igénybe venni, hiszen az állami támogatások keretében hatalmas pénzösszeget mozgattak meg az elmúlt két és fél évben. Akkor a 12 percben el fogom mondani, hogy mit tettünk a Lehman Brothers összeomlása óta egészen napjainkig a pénzügyi ágazatnak adott támogatásban, és átnézem az úgynevezett átmeneti megoldásokat is. 2008. október 1 óta, mikor a Lehman Brothers összeomlott, akkor a 107 per B cikk alapján, amelynek értelmében kivételes körülmények között kivételes támogatást lehet nyújtani. Ez volt a jogalap, amit először alkalmaztunk az EU-ban, egy időben, mindenütt az EU-ban. Ez az első alkalom, hogy ezt alkalmaztuk, különböző cikkeket használtunk fel a római szerződés óta, és ennek az volt az oka, hogy a válság az egész pénzügyi rendszert fenyegette, hiszen rendszer kapcsolatos válságot éltünk meg, és az egész gazdaságot mindez érintette. A jogalap által biztosított rendkívüli lépéseket alkalmaztuk. Először is közleményt adtunk ki, egyelő feltételeket akartunk teremteni a belső piacon. 2008. decemberében a második kommunikációt, vagyis közleményt fogadtuk el az újratökésítésről, és azt is rögzítettük, hogy milyen alapon limitálhatjuk az összeegyezthető segítséget, elkerülve a versenytorzulást. 2009. februárjában a harmadik közleményt fogadtuk el, majd 2009. júliusában a szerkezet átalakítási intézkedések értékeléséről adtunk ki közleményt a pénzügyi szektorban. Mi volt a célunk ezzel a rendkívüli kerettel? Természetesen a pénzügyi stabilitás volt ennek a lényege másodszor is egyelő esélyeket adni, és lehetőségeket teremteni, elkerülve a belső piac felaprozódását, majd pedig ezen belül a nemzeti kormányok igen nagy összegű nemzeti pénzt használtak fel az említett célokra, harmadsorban pedig szerkezet átalakítást kívántunk végrehajtani azon intézmények körébe, amelyek állami támogatást kaptak, hiszen közép és hosszú távra, amikor már véget ér a válság, akkor versenyképes bankrendszert kívántunk biztosítani. Felhasználva ezeket a lehetőségeket, a kormányok 2008. októberétől 2010. augusztusáig összesen 4 trillió 69 eurót használtak fel, ami az EU GDP-nek több mint 30%-a 4,45%-ban tőkeinjekciót hajtottak vissza, végre, és egy kisebb összegben likviditás támogatást nyújtottak, de ezt október 1-től, 2008. október 1-től 2009. augusztusáig a legutolsó számadatok szerint a GDP 17%-át fordították mindenre, kevesebbet, vagyis kevesebb, mint felét annak az összegnek, amit a nemzeti rendszereken belül megígértek milyen rendszerek. 15 újratökésítésre szólt, 9 Finország esetében az újratőkésítés még folytatódik. A kettő eszköz támogatás Németország és Írország esetében kettő le fog járni, pedig a rossz bankok még ott vannak. Hat terv a bankok likviditására vonatkozott, ebből öt még működik, és 21 garancia terv volt, ami ből 2010. december 31-ig néhány folytatódik, és a tagállami tervek közül nagyon sokat meg fognak még 2011-re is hosszabbítani. Hogyha akkor, amikor elemeztük és engedélyeztük ezeket a nemzeti terveket, 44 döntés született egyéni alapú, ebből 27-et lezártak, és a 27-ből 23 már a, esetében már a végső döntés is megtörtént, ez pozitív volt a szerkezet átalakítás szempontjából. Három esetben likvidálás, intézmény likvidálás történt, és ez pozitív volt, és az egyik portugál bank esetében a döntés negatív volt, és a támogatás vissza kértük, vagyis arra szólítottunk fel, hogy a támogatást visszafizessék. Tehát 27 terv van még folyamatban, és hogyha megnézzük az összes problémát, amit még elemzünk, akkor láthatjuk, hogy az ír eset okozta a legnagyobb gondot, nem akarok erre részletesen kitérni, ismerik a helyzetet, azután a görög eset, az EU IMF finanszírozási program keretében, amit néhány hónappal ezelőtt fogadtak el, van egy rendelkedés stabilitási alaplétrehozására 10 eh, milliárd euró összegben, és ez össze kapcsolódik azzal, hogy eh, a bankokat támogassák a szükséges Görögországban. Azután ott vannak a német problémák, Landesbanken, még mindig elemezünk három Landesbanken esetet, háromból kettő esetében igen nehéz tárgyalások előtt állunk, még mielőtt a végső döntés megszületik a átalakításról a bankok esetében. És azután ott van a Hippo Real Estate, ami rossz bank, rossz eszközök mondhat magának, több mint 100 milliárd euró értékben. A jövőben néhány más esettel is szembe kerülhetünk, figyelembe véve azokat a bankokat és pénzintézeteket, amelyek esetében szükséges az új állami tőkeinjekció, miután a stressz tesztek eredményt hoztak. Ez azt jelenti, hogy még nagyon sok munkánk van. A pénzügyi csomagterv megújítása, másik téma. Értékeljük, most felmérjük, hogy a négy közlemény egyikét hogyan alkalmazzuk, adaptáljuk. A szerkezet átalakításról van szó, ez az év végén lejár. De úgy gondoljuk, hogy még mindig szükség van szerkezet átalakításra és rendkívüli feltételek mellett kell ezt végrehajtani 2011-ben, de nem ugyanazokkal a feltételekkel, mint most. Fokozatosan szorosabbra kell venni a feltételeket, vagyis jövőre az egyéni felelősségvállalás is felmerül minden egyes intézmény esetében, amely közpénzeket kapott. Ez most még nincs így. A fokozatos exit folytatódik, ezt júliusban kezdtük ebben az évben. A garancia, vagy garanciák terv esetében, most pedig a szerkezet átalakítás esetében is szorosabbra vesszük a feltételeket. Ugyanakkor a szolgálataimat arra utasítottam, hogy az új szerkezet átalakítási és mentési rendszer útmutatóin dolgozzanak a pénzintézetek esetében. Ezt 2012. január 1-től vezetik be, ami pedig az idéglenes keretet illeti a gazdaságok nem pénzügyi ágazataira nézve, mint tudják, ezt 2008. októberében fogadtuk el. Ez az idéglenes keret új intézkedéseket is tartalmaz, 500 ezer euró per cég, szubvencionált garanciák, kölcsönök, kölcsönök a zöld termékek gyártása esetében. És a rövidtávú exporthitel biztosítás esetében is megújítjuk az állami támogatások rendszerét. 81 tervet engedélyeztünk, ebb 23 esetében az 500 ezer eurós támogatást alkalmazzuk feltétel nélkül, 15 garancia terv, 13 tagállamban 8 szubvenció, 5 a kamatok csökkentése, zöld termékek esetében 5 tőkére vonatkozik, 13 exporthitel nyújtásra, stb. 2008. októberétől 2010 áprilisáig ezek a legfrissebb adatok 27 tagállamtól engedélyeztünk olyan terveket, amelyekben benne foglaltatik az, hogy 180 milliárd euró összeget mozgatnak meg tagállamok, és 21 milliárdot fezítünk ki ebből a 100, közel 190 milliárdból. Az idéglenes keret úgy volt, hogy ez év végén lejár, december 31-én, de még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt az idegenes keretet mindenütt felszámoljuk, vagyis az összes eszközt és lehetőséget felszámoljuk, és úgy gondolom, ezt javasoltam egyébként a tagállamoknak, hogy az 500 ezer eurós lehetőség tűnjön el, ezért december 31-én, és néhány intézkedést 2011-re is hosszabbítsunk meg, de a feltételek szigorításával, szubvenció, garant, garancia és szubvencionált kölcsönök esetében a zöld termékek szubvenciója, még hogyha csak néhány tagállam használta és ki ezt a lehetőséget, mert egyébként a feltételek nem nagyon különböznek a környezetvédelmi állami támogatási útmutatóktól, és elnök azt, hogy most befejezem, úgy gondolom, hogy javasolni fogom a tagállamoknak, szeretném a véleményüket megkapni még mielőtt döntünk, mégpedig azt, hogy állandó állami támogatási útmutatók legyenek a kockázati tőke feltételeire és a rövid távú exporthitel biztosításra. Mint tudják, itt az adófizetők pénzét használták fel, hatalmas összegeket, vagy legalábbis ezt fogják alkalmazni. A pénzügyi szektorban és a nem pénzügyi szektorban 21 millió eurót fizettek ki a rendkívüli körülményekre való tekintettel, és a programok kifutását csak fokozatosan képzeljük el. Minden esetben el akarjuk kerülni azt, hogy amikor valamit engedélyezünk, vagy monitorozzuk a végrehajtást, nem akarjuk kockáztatni ezt a nagy állami erőfeszítést, gondolni kell a nem versenyképes ágazatokra, és el kell kerülni a belső piac felaprózódását, valamint védeni kell az egyenlő esélyeket is, amennyire csak lehet, és a versenyképességünket, dinamizmusunkat meg akarjuk őrizni, de közben tudjuk, hogy a tagállamok milyen nehéz finanszírozási helyzetben vannak. Köszönöm biztos úr, és most Bárné biztosnak adom azonnal át a szót. Köszönöm szépen, önök asszony, mindenkinek jó napot kívánok és köszönöm eh, a meghívást, amit eh, kollégámmal, barátommal, Zsolkim Almnéjával kaptunk. Jó kérdéseket kaptunk jó pillanatban, megpróbálunk eh, jó választ adni rájuk. Miért mondom, hogy jó kérdéseket? Nos, azért, mert azt gondolom, hogy le kell vonni a tanulságokat abból, ami két év alatt történt, és ebben a szakbizottságban nagyon alapos elemző munka folyik, illetve a válságmunkacsoportban is, és ez alapvető fontosságú, és miért mondom, hogy jó pillanatban? Azért, mert kicsit paradox törekvések vannak pillanatnyilag, egyfelől az üzleti világ úgy tesz, mintha mi sem történt, történt volna, másfelől viszont az átmeneti rendszer véglegesítételét kérik, követelik sokan. Most arról szeretnék beszámolni egyfelől, hogy hogy néz ki a piac helyzete, másfelől arról, hogy mennyiben voltak hasznosak ezek az intézkedések, illetve harmadrészt arról, hogy mit szeretnénk, mit teszünk most annak érdekében, ellen, hogy megelőzzük az államok újabb nagy kiadásokkal járó beavatkozását, tehát hogy azt kiköszöböljük. Nem fogom megismételni, amit Joachim már mondott. Lehet-e először is múlt időben beszélni erről a válságról? Természetesen vannak optimizmusra okot adó jelek, a növekedés kezd beindulni, egyes piacok kezdenek visszatérni a normális kerékvágásba, egyes pénzintézetek igen jelentős profitot realizáltak, tehát megvan a kísértés arra, hogy tovább lépjünk, és azt gondoljuk, hogy minden megy tovább a rendes kerékvágásban. Én ennél óvatosabb lennék, a pénzpiacok nagyon volatilisek, illetve vannak más nehézségek is, például bizonyos nyersanyagok esetében spekulációs, botrányos kísérleteket is tapasztaltunk például a mezőgazdaságban. Az euró még gyengélkedik, illetve a pénzügyi szektor szanálása még nem ért véget, hát láthatják, hogy Írország Franciaországban mi a helyzet. Hölgyeim és uraim, önök is tudják, akár csak én, hogy a gazdasági, szociális és emberi következményei mindennek nagyon súlyosak. A munkanélküliség 3%-nál többen növekedett az Európai Unióban. Az, a válságból nem lehet úgy kilábalni, hogy belekerültünk, továbbra is nagyon kényes, törékeny a helyzet, mindenképpen véget kell vetni az etethatóság hiányának, a kockázatok rossz felmérésének, a felelősségvállalás szigorú, tartós szabályait kell lefektetni, hogy holnap ne legyen újra válság. Ez az első dolog, amiről akartam beszélni. Ami a válságot illeti, Zsolkimmal együtt azt mondhatom, hogy az Európai Unió tudta, hogy milyen kivételes intézkedéseket kell hozni nagyon fontos érzés alakult ki politikai körökben. Ugye én is voltam európai parlamenti jelölt, akárcsak önök. Most Európának sikerült megvédenie az állampolgárokat a válságtól, illetve megértették az emberek, hogy jobb, ha összetartanak, mint hogyha külön-külön próbál minden állam fellépni. Gazdasági pénzügyi téren sikerült az európai pénzügyi szektor rendszerválságát megelőzni. Hadd emlékeztessek rá, hogy a legostobább kockázatokat vállalták az Egyesült Államokban, például az ingatlan piac finanszírozásában. Ez Európában nem fordult elő, ugyanakkor a felügyelő testület nem tudta megakadályozni, hogy az ilyen rossz finanszírozások tömegesen alakuljanak ki, és a fertőzés átteredjen más területekre is is. A legobjektívebben ezt állapíthatjuk meg. Most pedig előre kell tekinteni, és meg kell mutatni az európaiaknak, hogy Európa azért lép fel, hogy ö, megakadályozza az ilyen helyzetek újbóli kialakulását. Tehát nem csak reagálunk, hanem elébe megyünk a dolgoknak. Azt is tudjuk, hogy államháztartásaink nem élnék túl, hogyha még egy ilyen méretű válság kialakulna, vagyis hát a közvélemény nem tudná elviselni a pénzügyi szektor alapvető átalakítása lehetővé kell, hogy tegye, hogy az államoknak ne kelljen újra óriási pénzeket belepumpálni a gazdaságokba a reformot nem lehet csak a látszat szintjén elvégezni, hiszen a válság sem csak látszatból állt. Négy pilléren fog alapulni a reform, pontosan azért, hogy Európa ne térjen vissza ebbe a korábbi helyzetbe. Először is az európai felügyeleti rendszert kell megreformálni, hogy hatékonyabbá váljék Tudom, hogy milyen jelentős szerepet játszott a parlament a felügyeleti rendszer átalakításában, hogy a rendszerkockázat, illetve a transnacionális pénzintézetek problémáit időben jelezzék természetesen gondoskodni kell arról is, hogy ezek a testületek tudjanak is működni, illetve meghallgassák őket a piaci feszültségek esetén. A sortolással kapcsolatban például szeretném újra kimondani, hogy az ESMA alapszabályának hatodik cikke a parlamentnek köszönhető, illetve Kikolt úrnak, a jelentéstevőnek, a bankokat jobban fogják felügyelni, különösen a nagy bankokat, és a rendszerkockázatokat folyamatosan értékelik. Önök nyilván éberen oda fognak figyelni arra, hogy a rendszerkockázati bizottság ajánlásait ne hagyják figyelmen kívül pénteken ott voltam az ECOFIN-ben, az elnök asszonyuk is ott volt, nagy határozottsággal lépett fel. Éppen most pénteken, ezzel egy időben ült össze első alkalommal az USA rendszerkockázati testülete, úgyhogy most szinkronban vagyunk a felügyeleti rendszer jó működése ö, alapvető előfeltétel, de nem elegendő, tehát szükséges, de nem elegendő a pénzpiacok jó működéséhez. A második feltétel a pénzrendszerek, pénzpiacok megfelelő tőkésítése, a Bázeli, e, Bázel 3-as egyezmény ezért született a saját tőkéről, azt javaslom, hogy már a jövő év elején ültessük át ezt az egyezményt. Ott már Karasz jelentése a tőkekövetelmények négyes címet viseli, és már holnap este vita lesz róla. A bázeli egyezmény ennek a megvalósítását teszi lehetővé anélkül, hogy a gazdaságra túl nagy terhet róna a mikro- és makroökonomiai hatás tanulmányokat figyelembe kell venni a megfelelő kalibrálásnál, méretezésnél, illetve az EU-nak a specifikus sajátosságait is. A harmadik előfeltétele a reform sikerének a rendszeres stressztesztek a bankoknál, pénzintézeteknél, ezeket a stressz teszteket elvégeztük, az eredmények nyilvánosságra kerültek, tulajdonképpen megnéztük a bankok pulzusát ezen a nyáron, a bankok tesztelése át látható módon nagy léptékben az LKB irányításával és a nemzeti hatóságok felügyeletével zajlott. Úgy gondolom, hogy ezt újra és újra el kell majd végezni. Negyedik előfeltétel a válságkezelő eszközök megléte, ugye ehhez kell egy szerszámos láda, egy eszköztár, amit október közepén fog a bizottság ö, javasolni kommunikációjában a kereteket meg kell teremteni ahhoz, ahogy Eliza Ferrera is javasolta, hogy a válság megelőzés, a válság kezelésre való felkészülés megfelelően megtörténjék, másfelől ahhoz, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzünk. Fontos, hogy a bank csőd eljárás megfelelően levezényelhető legyen, és ne támogatást nyújtsunk, hogyha egy bank csődbe megy az is fontos, hogy az intervenciós hatásköröket megfelelően elkülönítsük. Az eszköztár beletartozik az is, hogy az érintettek, és ide sorolom a részvényeseket, tulajdonosokat, hitelezőket is, de a bankoknak mindenképpen kontribuálniuk kell, ez egy erkölcsi kérdés annak érdekében, hogy ne az adófizető fizessen mindent, és annak érdekében, hogy időben, korán feléphessünk. Az ötödik szempont az Európai Uniónak a bankválságokat megfelelően kell tudnia kezelni. Általában a bankok fele más ország országban székel. Nagyon fontos, hogy mindenkinek a jogait előre megfelelően eh, meghatározzuk. A válságok, kockázatok prevenciója tehát fontos. Hadd jelezzem, hogy eh, folyik a tárgyalás, folyik a vita, eh, elég konstruktív módon a miniszterek, a pénzügyminiszterek tanácsában zárásképpen azt mondanám, hogy a Joachim Almunia kollega által elvégzett munka lehetővé tette a parlament segítségével, hogy a tagállamok ne egy borzasztó katasztrófát, robbanást éljenek meg. A e, verseny némileg torzítva egyes bankok mélységükben átalakultak, fontos, hogy a rendszer kivezetése megfelelő ritmusban történjék, fontos, hogy a megtakarítások tulajdonosai, az adófizetők válláról levegyük a terheket. Egyértelműen kell nyilatkozni, a bank, a csődbe jutott bankok esetében. Tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, olyan pénzpiacot akarunk, amely egészséges, ahol állami támogatásra már nincs szüksége a pénzintézeteknek. Ezen kell dolgoznunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a vitára egy kicsit késésben vagyunk, és már így is elég sokan kívánnak hozzászólni. Olvasom kik. No, I've got Garcia Magallo, Philippe Lamberts, Mario Borghese, uh, Sophie Intveld, Sylvie Goulard, Antolin Sanchez Prezedo, uh, Dirk Epping, Ramon Tremosa and Wolf Klintz. If anybody else... Hogyha bárki más uh, kívánna kérdés intézni a biztosok felé, akkor kérem most jelezze kész feltartással ha nem, akkor lezárom a Zimon úr. Tehát akkor most lezárom a felszólalók listáját. Kérem, hogy egy percben foglalják össze a kérdésüket, és azt is, hogy kinek intézik a kérdést. Megpróbálom a kérdéseket csoportosítani. Három kérdés lesz, és erre majd a válasz. Köszönöm szépen, tisztelt asszony. Megpróbálom egy percben összefoglalni a mondandómat. Mióta megszülettek ezek az intézkedések, felsoroltak számos számokat, azonban nem mondta, hogyan is működik ez. Másodszorban nem csak a bankokról van szó, hanem arról, hogy a vállalatok, vagy a családok is kapnak-e hitelt, tehát hogy gödörlékenye a hitelfolyósítás. A Hónia úrnak szeretném kérdezni, hogy az időben korlátozott rendszereket folytatják-e megerősítve. Mi működött, mi nem. Együttműködnek-e az időben korlátozott rendszereken a többi biztossal, vagy pedig külön működnek -e ezek? Úgy gondolom, hogy a bizottság egy kicsit késlekedett a krízis menedzsment terv kidolgozásával kapcsán. Volt egy októberi közlemény, és a jogi alap pedig csak tavasszal született meg, én ezt egy kicsit késeinek tartom. Szembe kell néznünk még Írország problémájával. És utolsó kérdésem, mikor lesz a tulajdonképpeni exit mikor kerülünk ki ebből a különleges helyzetből, és mikor fog helyreállni a gazdaság és a normális verseny viszonyok. Filip, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, franciául folytatom. Ja, bon, franciául fogok beszélni. Almunia biztosnak mondom, az állami támogatásokról beszélt, erre a kérdésre sokszor visszatérünk, az Európai Központi Bank is egy csomó rendkívüli intézkedést hozott Gyakran felvetődik a kérdés ön szerint az LKB által hozott intézkedések versenytorzítást eredményezhettek-e szerintünk lehetett erről szó. Második dolog, ön és munkatársai, és ez Barnier úrhoz is szól, felmértéke már, hogy végeredményben mennyibe fog kerülni a nettó költsége a tagállamok számára ezeknek a műveleteknek. Talán ez még korai kérdés, de egyes műveletek nyereségesek voltak végeredményben a tagállamok számára. Vajon nyomon lehet-e követni ezt az önök munkatársai által, hogy végül is mi a végső szaldója ennek a beavatkozásnak? vonatkozásnak. Michel Barnier említette a stresszteszteket. Délben hallottuk, hogy az Allied Irish Bank amely ugye most összeomlott, korábban átment a stressztesten. Kérdezem, mi értelme van a stressztesznek, hogyha végre kiderül, hogy sem értelmük nem volt. Utolsó kérdés, a Bázeli 3-as egyezménnyel kapcsolatban aggaszt bennünket az átmeneti időszak. Szeretném tudni, hogy egyetérte azzal, hogy bármilyen hosszú és az átmeneti időszak szigorú feltételeknek kell, hogy megfeleljenek a bankok, az osztalékoknál, illetve a bónuszosztásnál. Köszönöm. This isn't a nem verseny ez, hogy ki hány kérdést tud beleszuszakolni egy percbe, nem fognak különben megfelelő választ kapni. Tehát arra kérem önöket, hogy tényleg a legszükségesebbet kérdezik meg. Borgézió úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, én nagyon rövid leszek. A különböző megoldások, amelyeket felvázoltak, hogy ezáltal az államok eladósodását csökkenteni lehessen, ezek közül Atus professzor úr egy egészen eredeti alternatívát mondott el. A államadóságok egy részét a központi bankokra kellene átruházni, és így monetarizálnák az államadóságot. A kérdésem az az lenne, hogy a központi bank e, tulajdonképpen semmisé teheti el az államadóság egy részét azon előnnyel együtt, hogy így a számla majd e, könnyebb lesz, kisebb lesz, és ezt a számlát ugye majd az európai állam kell fizetni. Az USA azt akarja, hogy a kínai valutát felértékeljék a versenyképesség érdekében. Egy ilyenfajta monetáris politikát mi nem támogathatunk. Az Európai Unió mit tervez, hogy ezt a nem helyes, nem e, igazságos versenyt e, e, el lehessen kerülni, amit az USA folytat elnök. Először akkor önhöz fordulok. Köszönöm szépen. Megpróbálok olyan gyors lenni, amennyire csak lehet 5 perc, 5 kérdés megválaszolni egy perc alatt. A spanyol képviselőnek mondom, hogy én nagyra értékelem, amit elmondott, tudjuk, hogy milyen kockázatok vannak, tudjuk, milyen fenyegetettségek vannak a gazdaságaink számára, tudjuk, milyen pénzügyi kockázatok vannak, erre ráhumálom ezt, tehát tévedni emberi dolog. Nos, hogyha az Európai Bizottság a nemzeti programok megmutatása kapcsán az egyes esetekben nem tárgyalna, akkor a pénzügyi szolgáltatások belső piaca teljes mértékben összeomlana. Bizonyos tagállamoknak különböző pénzeket fizettek be a bankok számára a tőkemelés szempontjából, és ez azt jelenti, hogy ezáltal a versenyképesség is torzult. Számos bank nem is tudná folytatni a tevékenységét, azonban ezeket a kockázatokat sikerült elkerülnünk. a hiteleket továbbra is folyósítsák. Vannak olyan adatok, amelyek javulást mutatnak, de tudjuk, hogy ahhoz, hogy legyenek hitelek, ahhoz szanált bankokra van szükség, és megfelelő feltételekre ahhoz, hogy legyen egyfajta olyan hozzáállás is, hogy a kockázatokat vállalni lehessen. A kockázatok nőttek a válság által, és eh, a keresletet is növelni kell. Bizonyos bankok azt mondják, hogy eh, kérnek tőlünk hitelt, de nem tudok hitelt adni. Mert eh, nem lennénk eh, fizetőképesek, ezt a statisztikák. A 2011-es eh, változtatásokkal 500 ezer eurót lehet a vállalkozásoknak mindent feltenek folyósítani. lesznek bizonyos garanciák a vállalatok számára, meg kell nézni a piac kamatlábait, és nem annyira nagyok a lehetőségek, ami ezt illeti, de amíg a hitelhelyzet nem normalizálódik, ezeket meg fogjuk tartani, ezeket az intézkedések, és megnézzük, hogy mennyire szükséges a jelenlegi szabályokat fenntartani. Szeretnénk végleges szabályozást létrehozni, olyan szabályozásokat, amelyek összefüggenek a rizikó tőkével is. Azt is szeretnénk, hogyha a 2011-ben fennmaradó keret olyan lenne, hogy az előnyös legyen minden szerepelő számára. Nagyon jól együttműködünk, ez, erről is volt egy kérdés, nagyon jól együttműködünk év biztos úrral. Oli Rén kollégánkkal is nagyon jól, az együtt, jól együttműködünk. És mikor lesz vége a válságnak? Nos, ez egy olyan kérdés, amire nem tudok választ adni. Ha tudnék választ adni, az jó lenne, de még mindig nem lábaltunk ki a válságból. Még mindig nehéz a helyzet. Lambert úrnak válaszolok. Nem hiszem, hogy az Európai Központi Bank beavatkozását állami támogatásnak tekinthetnénk. Nem, itt világosan meg kell húzni a választó vonalat, hogyha a bizottság vagy bárki megpróbálja, megpróbál beleavatkozni a monetáris politikába, akkor vége a központi bank függetlensége. Szerintem meg kell húzni ezt a választó vonalat. A rendkívüli körülmények amelyek alapján végzik ezt a munkát, ez, ezek még megvannak, és ezek mindenképpen kötődnek a központi bank monetáris politikájához és függetlenségéhez. A válság költsége meglátjuk, hogy ezeket az összegeket felhasználják-e, az előre elhatározott összegeket, de hogy is mondják ezt franciául, public capital injection, tehát injekció közpénzből. Lehet, hogy ezek majd egy nap ismét visszakerülnek a piacra, meglátjuk, hogy milyen árat kapnak az újraértékesítésből az államok. Még korai megmondani, hogy mennyibe kerül a válság, de tudjuk, hogy itt a az adófizetők pénze forog kockán, az állampolgárok pénze, hiszen ez összekapcsolódik a bankválsággal és annak jó megoldásával. Már beszéltem számokról, hatalmas pénzösszeg forog itt, és majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Láttuk a 80-as években itt Európában azt, amikor az állam kockára tette az állampolgárok pénzét, de végül is nyert rajta. Az Elite Irish Bankről beszélt ön a kérdésében, ez politikai, vagy pozitív megoldásokat talált, de az Anglo-Irish bankkal vannak gondok Írországban. Utolsó kérdés, az, hogy az Európai Központi Bankot vonjuk be itt a megoldásokba az ön által említett módon, ez nem járható út. Engedje meg, hogy nem azt mondtam, hogy mondja a kérdésfeltevő, csak részben gondoltam bevonni ebbe az intézkedésbe választ. A központi bank értékpapírokat vásárol, és közadósságokat, állami adósságokat az eurozónában, a, ahogy ezt a feltételek megkövetelik. Az újságok erről írnak. Szó volt már egyébként a görög ír adósságokról, de a központi banknak kell mindig döntenie, és Trissé úr majd elmondja, hogy milyen mértékben és meddig folytatódnak ezek a hodikák. Ami pedig az árfolyamot illeti, a Trojka, Junckerren és Trissé urak ma ültek össze, és ma tárgyalnak erről a kérdésről, és nagyon remélem, hogy ez pozitív lesz. Köszönöm, elnök asszony. megértem a kérdésfeltevő türelmetlenségét, mégpedig arra vonatkozóan, hogy a bizottság mit javasol a válság megakadályozására. Én úgy járok el, ahogy mondtam, komolyan, gyorsan és improvizálás nélkül. Már történt egy első nyilatkozat, ezt megbeszéltük, azután október másodikán volt egy komplet második nyilatkozat, a pénzügyminiszterekkel ezt részletesen megtárgyaltam, mind Madridban, mind pedig a közelmúltban, majd pedig jövő tavasszal jogalkotási javaslatokat teszünk. Miért van ehhez időre szükség? Mint tudják, igen komplex kérdésekkel állunk szembe, amikor a az adósok pénzéről vagy jogairól van szó, és amikor a csődrendszert kell 27 különböző rendszert összhangba hozni első lépésben. Itt nem lehet improvizálni, és éppen ezért erre idő kell, ugyanúgy, ahogy a származtatott termékek szabályozása esetén, az overdraft esetében, és mint elmondtam, kihasználtam az időt a munkatársakkal, azután előterjesztettem egy szöveget az amerikaiakkal párhuzamosan, akik talán majd megkönnyítik az önök munkáját is, és utat törnek. Lambert úr, ahogy Joachim mondta, az anglo-irish bank, ez állami bank, nem vett részt a stressz tesztbe, viszont a másik írbank igen, és most egyéni bankokról nem akarok kommentárokat tenni, mondani, de ami a stressz vagy stressz-stressz tesztet illeti, ez nem garancia az idők végezetéig. Rendszeresen el kell ezt végezni, és értékelni kell, sorozatban a különböző stressz eh, tesztet, és ha ez így történik, akkor hatékonyabb lesz a munka, és nagyobb lesz az átláthatóság. Megjegyzem azt is, hogy eh, bankról bankra a nemzeti hatóságok szerkezetátalakítási döntéseket hoznak, hogyha szükséges, mint ahogy az Írországban történt. Igen, a válaszom a második kérdésre. Ezen dolgozom most, megint csak improvizálás, rögtönzés nélkül. És ami ezt eh, az egész eh, eszközkészletet illeti, kicsit eh, messzebbre megyünk, hogyha a felülvizsgálat, felügyelet valamilyen külső-belső kockázatot derít fel, vagy anomáliát, akkor bizonyos banki tevékenységek betiltására intézkedéseket hozunk, és a menedzsmentet leváltjuk, vagy pedig megtiltjuk azt, hogy az osztalékot, az osztalékot kiosszák, vagy hitelt vegyenek fel. A válság kezelés vagy megoldási alapot is felhasználjuk. A lényeg az, hogy szigorú intézkedések lesznek az eszköztárban, amelyet önöknek októberben fogok javasolni. Másik kérdés, szeretnék hozzáfűzni még néhány dolgot ahhoz, amit nagyon helyén valóan elmondott Ammonia biztos. Ezt a témát, vagyis a monetáris rendszer és annak jelenlegi instabilitása kérdését komolyan veszük. Oli Ren, Juncker és Trissé urak a kínai hatóságokkal ma találkoznak, és azon vagyunk, hogy stabilabb monetáris rendszer alakuljon ki, amely valósabban, objektívebben alkalmazkodik a helyzethez és a világ nagy gazdaságaihoz, mert ez ma nem így van. Kína egyébként júliusban meghozta az első jó intézkedéseket, figyelembe véve, hogy milyen szerepet játszottak a világ politikai, gazdasági és diplomácia életében. Úgy gondolom, hogy ezt a párbeszédet továbbra is serkenteni kell, és jó intézkedések meghozatalát kell szorgalmazni. Elnök, köszönöm. Sophie, Szilvi és Antonin szeretnek kérdezni. Köszönöm, elnök úr. Röviden. Tavaly, amikor elfogadtuk a jelentést, 2008-as éves jelentés a versenyről, akkor arra kértük a bizottságot, hogy elemezze részletesen az állami támogatások hatását. Általában a döntések összefoglalójáról beszélnek nekünk, de az eredményekről nem. Tudom, hogy még ez korai, de olyan sok közpénzt költöttünk el, azért tudni kellene, hogy ezt jól költötték el lehet, hogy a prezentációban nem figyeltem erre. Itt van a feljegyzés, itt van egy lista, milyen döntések születtek, mennyi pénzt költöttek ilyen vagy olyan projektre. De vajon jól költötték-e ezt el? Hogyha ismerjük az elemzést, akkor tudjuk indokolni a további intézkedéseket, vagy esetleg módosítani őket. A az ideiglenes keret milyen alapon hozta a szigorúbb intézkedéseket. Ön ezt tudja, de mi is szeretnénk tudni itt a parlamentben, mert olyan pénzekről van szó, amelyek jelentősen megemelték az államok adósságait. Szilvi, José Manuel és Sophie után még szeretnék erősködni egy problémán. Most rendkívüli helyzetről beszélünk, ezt ön is mondta, első alkalommal alkalmazták ezt, erre joga van a bizottságnak, de amikor kivételesen járunk el, figyelembe véve a közösségi szabályokat, és ilyen hatalmas összegekről van szó, akkor jogunk van tudni, hogy ezt mire használták, és el kell tudnunk mondani az állampolgároknak, talán bármi. úr témához most szólnék. Lehet, hogy ez filozófikus, filozófiai. A válságban gondolkodni kell, védeni kell magunkat, védeni kell azt, ami megvan, vagy pedig a pénznek nagy részét olyan dolgokra kell elkötelezni, vagy fordítani, ami, amelyek nem is léteznek. A zöld növekedés nem volt prioritás azok számára, akik a pénzt felvették. Akkor mit csinálunk ezzel a pénzzel? a régi helyzetet változunk, pedig közben a világ, a régi helyzetet támogatjuk, pedig változik a helyzet, vagy jövőbeli megoldások felé mozdulunk el. Megértem ezt a nehézséget, ön igen nehéz időben irányítja az európai gazdaságot, de itt nem csak mennyiségi, hanem minőségi listát is nyilvánosságra kéne hozni. Köszönöm szépen elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy én nagyon nagyra értékelem, hogy mindkét biztos eljött, hiszen válságról van szó, átmeneti intézkedésekről, és nagyon fontos, hogy az ellenőrzés, a felügyelet megfelelően megvalósuljon, és az is fontos, hogy folyamatosan képbe legyenek a pénzügyekkel foglalkozó európai biztosok. Sürgős helyzetben van az Európai Unió az átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy nem korai-e még véget vetni nekik, vagy nem torzítják-e a helyzetet. Az a tagállamokkal együtt kell működni, meg kell vizsgálni, hogy mennyire hatékonyak ezek a támogatások. Aztán az is probléma, hogy egyesek az opportunizmus miatt késleltetik a kiigazításokat. Fontos lenne, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek hosszú távon is megállják a helyüket. Nem tudom, hogy erről tudnak-e valamit mondani. És a KKV-k támogatása, finanszírozása, vonatkozásában mi nagyon pártoljuk ezt a döntést. Fontos, hogy a KKV-k is valamilyen támogatásban részesüljenek, és nem mindig pénzügyi közvetítőkön keresztül. Bárnyi úr sokat beszélt a szabályozásról, a felügyeleti rendszer kialakításáról, most már ennek valósága kell válnia. Hogy néz ki a menetrend, milyen jövőbeli intézkedéseket várhatunk, hogy ez a felügyelet tényleg meg is valósuljon. Elnök, köszönöm szépen. Barney biztoshoz fordulok először. Úgy gondolom, hogy egy jó pár kérdés önhöz szólt, aztán utána Almunia biztost is meghallgatjuk. Joachim talán pontosabb választ fog tudni adni Intveld asszonynak. Szívi Gullár is hasonló dolgokról beszélt hogy az önök meghívására érkeztünk ide. Joaquim Almunia elmondta, hogy a saját hatáskörében a közelmúltban hogyan kezelték az állami támogatásokat. Én pedig, mert ugye intelligensen igyekszünk együttműködni, megpróbálok önökkel együtt olyan rendszert építeni, hogy ne legyen szükség támogatásra jövőben. Ez az én filozófiám. Persze a szerepünk nem ennyiben merül ki, nem elég a válságkezelés, a szabályozás, a szanálás, az irányítás, úgy gondolom, hogy az állampolgárokhoz is szólni kell. Egy gazdasági projektről, egy nagy tervről, ami lehetővé teszi a munkahelyteremtést, a vásárló erő növelését, és egy olyan gazdaság kialakítását, ami zöldebb lesz, mint 15 évvel ezelőtt volt az a filozófiánk, hogy önökkel együtt, hiszen az Európai Parlamentnek nagyon fontos új szerepe van, új szabályokat alakítsunk ki, és tulajdonképpen a pénzpiacokat is tagoljuk be a reálgazdaságba, és ne a fordítottja érvényesüljön, amit 15 éven keresztül megtapasztaltunk, hogy a hosszú távú befektetések a legrövidebb távú profit hajhászás áldozatává válnak. Hát pontosan és őszintén szeretném elmondani, hogy az elkövetkező öt évben szeretném, hogyha a pénzpiacok visszakerülnének oda, honnan sosem kellett volna elkerülniük a reál gazdaság szolgálatába. Szükségünk van a piacra, de azzal a feltétellel, hogy a reál gazdaságot segíti, nem pedig fordítva. Kollektív, közös a felelősségünk, és a Single Market Act, amit néhány eh, héten belül, a hónap végén eh, bemutatunk, pontosan azt a célt szolgálja, hogy ez az egységes belső piac jobban működjön, a befektetések, a vállalkozások érdekében, illetve az állampolgárok eh, életminősége érdekében azok, akik dolgoznak, akik vállalkoznak, akik fogyasztanak, akik megtakarítanak, akik közszolgáltatásokat vesznek igénybe. Mindezen emberek érdekében kell, hogy kialakuljon az újfajta szabályozás. Ez, ez, ez az én feladatkörömnek az egyik fele, amit Zsoakimmal és még vagy tíz kollégával együtt kell, hogy megvalósítsunk. Lár asszonynak mondom, az új szabályok, az új szabályozás, az új felügyelet hatékony a tétele érdekében azokat, akik döntenek, azokkal meg akarom ismertetni az összes javaslatot jövő tavaszig. Gyorsan megy az idő, és az embernek az emlékezete időnként kihagy a lehető leggyorsabban, legintelligensebben kell felhasználni az időt. Köszönöm Sánchez Presedo úrnak az éberségét, odafigyelését munkatársaimmal, szakmai és költségvetési szempontból is oda fogunk figyelni arra, hogy az a három felügyeleti testület, amit önök segítettek létrehozni január 1-én tényleg megkezdje működését, az elnökök, igazgató kinevezése is hamarosan megtörténik, talán egy kis késéssel, és fontos, hogy a rendszerkockázati testület tényleg január 1-től már dolgozzon, Egyetlen kritérium van a vezetők kinevezésénél, vagy inkább kettő, a függetlenség és a kompetencia. Függetlenség és kompetencia. Mindenképpen el fogom végezni ezt a teljes feladatot, hogy megvalósuljon az, amit önök megvalósítani akartak. Készen áll-e, Almunia úr? Igen, köszönöm. Intveld asszonynak az állami támogatás hatása Bizonyos mértékig még korai erre válaszolni, mert még, még nem lábaltunk ki a válságból, nem tudjuk megvonni a mérleget arról, amit tettünk ebben az időszakban. Én őszintén úgy gondolom, hogy még korai ez. Némi átmeneti konklúziót megvonhatunk, pénzügyi részéről ennek a nagy erőfeszítésnek mindenképpen elkerültük az összeomlást, megmentettünk, restruktúráltunk olyan intézményeket, amelyek nagyon nehéz helyzetben voltak a pénzügyi szektorban. A válság alatt rájöttünk, hogy mi hiányzik a szabályozási keretekből. Michel most mondta el, hogy mit tettünk az önök együttműködésével, illetve hogy mit kell még tenni az elkövetkező hónapok, évek roadmapjének a tartalma. Ez nagyon nagy munkát kell elvégezni annak érdekében, hogy megnyugodhassunk, hogy a rendszerkockázat már nem fenyeget bennünket. A pénzügyi szektorban egy csomó fontos dolgot megcsináltunk, a saját eszközeinkkel. Ezek az állami támogatási szabályok voltak, amelyeket egyáltalán nem az ilyen helyzetekre találtak ki. Tehát e, igazából rögtönözni kellett eh, a kivételes helyzetben, kivételes eh, jogalappal, megpróbáltuk a kockázatokat kiküszöbölni, mint említettem, és még mindig vannak nagyon nehéz ügyek. Korábban említettem eh, ugye Írországot leszámítva, a tartományi bankokat, a Landesbankeneket, hosszú évekig eh, gyanúsítottként szerepeltek a versenybiztosok előtt, most aztán megkaptuk a problémáikat csőstül, és mindenképpen a végére kell járni ezeknek a problémáknak. Ugyanakkor egy csomó egyéni határozatot is hoztunk. Például Fortis Bank. A Fortis válsága idején rájöttünk, hogy csak a szétbontás a megoldás a Beneluxban, a belső piac középpontjában, ugye az alapítók földjén kellett szétszedni egy bankot, és most monitorozzuk ennek a végrehajtását. Időnként könnyű monitorozni, mert a nemzeti szintű hatóságok, intézmények 100%-ban együttműködnek Más esetekben, mint tudják, talán jobban, mint én, egyes esetekben nem könnyű. De nagy nyomást helyezünk rájuk, monitorozunk annak érdekében, hogy megvalósuljon teljes mértékben az egyéni döntés. Aztán a nem pénzügyi része a gazdaságnak, az ideiglenes ö, ö, rendszer. ami elemzésünk alapvetően azt mondja, hogy az 500 ezer eurós cégtámogatásnak véget kell vetni az év végétől, mert már nem hatékony, nem hoz eredményt, ahogy Antonio Sánchez Precedo is mondta, illetve csak kitolja e, a jelenlegi helyzetet, illetve megakadályozza a szükséges kiigazításokkal. A válság legkeményebb pillanataiban valószínűleg szükség volt rá, de most már nem hasznos, úgyhogy zárjuk le. Más esetekben támogatott kölcsönök, hitelek, támogatott garanciák, ott e, az általános szabályok nem voltak túl szigorúak az állami támogatás nyújtásnál. Néhány kivétellel sikerült megúszni, hogy ezeket az eszközöket a tagállamok nagy cégeknek juttassák, akiknek sokkal kevesebb hitelfelvételi problémájuk van, hanem inkább kis és közepes vállalkozásoknak adjanak támogatást némileg módosított, szigorított feltételekkel, de 2011-ben is szükség lesz még erre ugyanis nem férnek hozzá a KKV-k a normál hitelekhez, mert nagyon kicsik a piacaik. Minden esetre sikerült elkerülni, hogy egyetlen konkrét ágazatot támogassanak, mert voltak ilyen kísérletek a nemzeti rendszerek kialakításakor. Fontos az egyensúly, Néhány hét múlva a konklúzióink számokban kifejezve is megjelennek az állami támogatásokra vonatkozóan, de néhány hét múlva nem tudjuk még a végső mérleget megvonni, mert az még korai lenne. Ezzel tudnék Gulárd asszonynak is választ adni megvédeni a létezőt. Hát a, a válság elején megpróbáltunk mindent megvédeni, ami még talpon van. Ez volt az egyetlen lehetőség. Most már váltani kell. a finanszírozáshoz hozzá kell, hogy tudjanak férni a kis és közepes vállalkozások, akiknek sokkal nagyobbak a nehézségei, tehát jövőre olyan rendszer fog működni, amely nem lesz azonos mindenki számára, és bizonyos feltételekhez lesz kötve, de most már nem mondhatjuk, hogy minden védendő, mindent meg kell védeni. 2011-ben a mai kilátások alapján gazdasági pénzügyi szempontból a piac, a kereslet figyelembevételével a 2011-es lesz a gyorsítás, a váltás éve, a reformokat fel kell gyorsítani, a tagállamokban nagyon kemény költségvetési helyzetek alakulnak majd ki. Egyértelművé kell, hogy váljon a kilábalás, de még mindig nem lélegezhetünk majd fel. Ami a zöld kérdéseket illeti. a reformot és más kialakítandó politikákat leszámítva, a zöld termékek esetében az ideiglenes keretek úgy alakulnak majd, hogy az állami támogatások megfelelően érvényesültek a zöld termékek esetében is. Itt nincs eltérés, néhány tagállam a már, ahol volt egyáltalán zöld politika a válság alatt. Szóval a tagállamok inkább azt kérték, hogy térjünk vissza a normál rendszerhez. Azt hiszem négy ország volt, aki ilyen típusú támogatást alkalmazott. Sánchez Presedo úrnak mondom. A timing nagyon fontos politikai döntésen múlik, hogy mit és mikor vonunk vissza. Elmondhatom, hogy a nyár elején, amikor a főigazgatóságban munkatársakkal arról beszéltünk, hogy 2011-ben eh, mi maradjon a, eh, az ideiglenes keretekből, a többség eh, optimista volt, 2011-re nagyjából visszatér a rendes kerékvágásba az élet, de a nyáron az írhelyzet miatt és különböző piaci fejlemények miatt, illetve a kívülről érkező hírek miatt kevésbé vagyunk már optimisták. Németországban a második fél év eredményeit is meg kell nézni, a valuta alappal együtt kell elemzést végezni. Nos, a nyári szünidő után azt mondhatom, hogy kicsit kevésbé optimistán kezdtünk munkába, mint a nyár előtt. A tagállamok általában jól együttműködtek, és azok a számok, amelyeket közöltem, elnézést, hogy ennyi számot mondtam, ezek a számok is mutatják, hogy egy sor ország elég elővigyázatos programot alkalmazott a végrehajtásban. 20%-ot használtak föl az ideiglenes keretből a e, pénzrendszerek vonatkozásában. Két problémát jeleznék. Bízom benne, hogy december 31-től megszűnnek a kiigazításainknak köszönhetően. Nos, volt egy probléma azzal, hogy az idegenes kereteket megfelelően kell olvasni. Ugye itt kombinálták az 500 ezres támogatást és a támogatott kölcsönt, ez túlságosan nagy lépés volt így egyszerre. 2010. december 31-től erre már nem lesz lehetőség nagy nyomás volt egyes tagállamokban bizonyos ágazatok támogatására, és ennek mindenképpen véget akarunk vetni. Van egy eset, amiben vizsgálódunk, lehet, hogy nyomozás is lesz belőle. De általában összességében pozitív volt a kép. Egyetértek a KKV-kről mondottakkal, illetve a kockázati tőkével. Tényleg a KKV-knek továbbra is szükségük lesz a támogatásokra. Végül pedig hadd mondjam el, hogy a versenybiztos korábban sem és most sem pártolja az állami támogatásokat a mondani valónk az, hogy 2011-re át kell alakítani ezt az átmeneti keretet, és a verseny két éve alatt rengeteg közpénzt használtunk föl, 2011-től ez már nem lehet így tovább. A válságból való kilábaláshoz költségvetési konszolidációra van szükség, növekedésre van szükség, és ehhez reformok kellenek, nem támogatások alapvetően, hogy a 2020-as stratégia megvalósulhasson. Köszönöm szépen. Kifutunk az időből. Még négy kérdés feltevünk van. Kérem őket, hogy a lehető legrövidebben tegyék fel kérdéseiket. And uh, Mr. Simon. Um, thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, az Európai Bizottság irányelvei, hogy megfeleljen a pénzügyi válságnak. Próbálják elkerülni ezzel a versenytorzulásokat, de hogyha irányelveket megnézzük, akkor különböző módon léptek fel. A KBC, KBC és a Lloyds esetben másképp léptek fel, az ING-nek 45%-át áldozták fel. Tehát miért van ez a nagy különbség a szabályok alkalmazását illetően? Az irányel számos jogkört ruházott a bizottságra, többet, mint korábban, de az átláthatóság és az alkalmazás kapcsán áldozatok történtek. A versenypolitika nagyon fontos a gazdasági szektorok fellendítése szempontjából. Nem csak a versenypolitikáért felel Amúnia hanem a e, ipari politikáért is, és úgy tűnik, hogy ahelyett, hogy elkerülték volna a versenytózulást, inkább megnövelték azt. Kérem, mondják el ezt nekem, hogy miért volt az, hogy hasonló esteket különbözőképpen eh, kezeltek, és hol marad az átláthatóság. Hadd mondjak még valamit az átmeneti keretről. Azt mondták, hogy ez le fog járni majd, de mennyire átmeneti -e az átmeneti keret? Mert két héttel ezelőtt az LKB elnöke Trisé úr itt volt, és azt mondta, hogy a korábbi negyed évben megindultak a hitele, megindult a hitelek áramlása, és az állam segít, állami segítséget nem fejezték még be, elkezdték továbbra is támogatni ezeket a cégeket, és ez is torzítja a versenyt. Ramon, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Hát mindkét biztos úrhoz intézem a kérdésemet. Egy kicsit eh, aggaszt az engem, hogy egy kétsebességű Európa jön létre. Voltak olyan országok, amik eléggé gyorsan helyreálltak. Azt is láthatjuk, hogy ott már bizonyos országokban a hiteláramlás is megfelelően folyik. Már Gályó kollégámmal egyetértek abban, hogy mindenképpen szanálni kell a bankokat, mielőtt még a hitelfolyósítás újra megfelelően folyna. A kérdés az az, hogy az Európai Bizottság nem tudná többet tenni a felügyelet kapcsán a reformok esetében az egyes tagállamokban, hiszen itt a reformokat nem mindig megfelelő meggyőződéssel hajtották végre, és nem mindig voltak ezek a reformok rugalmasak. Nézzük meg például a spanyol munkaerőpiaci reformot. Vannak olyan szakértők, akik attól tartanak, hogy eh, a reformok, amelyek aztán végrehajtottak, azok nem fogják valóban javítani a helyzetet. Eh, Klinc úr, hát ez egy globális eh, válság, és korábban Sárközi is felhívta a G20 a figyelmét arra, hogy globális választ kell adni. Még mindig nem sikerült kilábalnunk a krízisből. Két évvel vagyunk a Lehman Brothers összeomlása után, és csalódott vagyok, azt kell mondjam, ha azt látom, hogy mi történt a világ szinten. Azt mondták, hogy minden terméket, minden szerefelelőt ugyanúgy fognak majd szabályozni. Azt kell látjuk, hogy az USA, illetve az Európai Unió megfizetése között óriási különbség van. Skinner kollégánk ezt megvizsgálta, és azt látta, hogy nagyobb a különbözőség, mint a hasonlóság. Másodszorban a Bázel 3-at szeretnénk befizetni, a bankok tőkésítését is szeretnénk erősíteni. Azt is, meg, azt is megállapodhatjuk itt, hogy az USA nem ezt teszi. Azt láthattuk már, hogy korábban támogatták ezt, de aztán nem hajtották ezt végre. A svájciak még tovább akarnak menni, a Bázel 2-vel nem értenek egyet, a Bázel 3-mal nem értenek egyet. Utolsó pont, minden egyes intézkedés az jó, de hogyha ezeket összességében nézzük, akkor ezek már túlságosan nagy terhet jelentenek a szektor számára, és így az igazi célunkat, az, hogy biztonságosabbak legyünk, ezt nem tudjuk elérni. Köszönöm szépen. Banyi úrnak intézem a kérdését, mondja Simon úr. Itt ülök. Elmétette a megelőzés fontosságát egyrésztről, másrésztről pedig a befektetők védelmét másrésztről. Utalt arra, hogy a megelőzés a bankok esetében egyáltalán nem indul meg, az a legjobb eset még, hogyha a sikerüket megmenteni. Az lenne a kérdésem, hogy ha már a jogszabályzásról beszélünk, és össze akarjuk kötni ezt a két kérdést, a befektetések biztonságának rendszerét eh, szeretnénk biztosítani. Meg kell nézni, hogy milyen problémákat lehet még ezzel megoldani. Például mi lesz azokkal a befektetőkkel, akiknek a banki összeomlik. Ezzel párhuzamosan vannak a tagállamokban olyan rendszerek, amelyek még az összeomlás előtt megelőzést kínálnak, tehát megelőzik azt, hogy összeomoljon a bank tehát milyen feltételek lehetnének itt ahhoz, hogy a verseny a többi bankkal ö, megfelelő legyen. Tehát ez a kettő valahogy nem passzol össze. Elnök, visszatérek Almónia biztos úrhoz. Nem tud olyan sokat beszélni, mint az imént, mert 5 perce van csak maximum. Még kevesebben is beérem, mondja Almónia úr. Epping úrnak mondom, hogy eh, most, hogy ING-ről, a Credit Bankról, a Lloydsról, vagy bármely bankról legyen szó, azt láthattuk, hogy az egyédi döntések nem ugyanazok voltak. Hát persze nem voltak ugyanazok, hiszen nem voltak azonosok a kiinduló helyzetek sem. A pénzügyi piacok nemzeti szinten bizonyos okokból még mindig megvannak. Jobb lenne, ha kisebb lenne a különbözőség a nemzeti pénzügyi piacok között. A pénzügyi piacok nem egyformák, a holland az különbözik például a némettől, vagy a francia különbözik az angol pénzügyi piactól. Különbözőek így a döntések is, de mi átláthatóak vagyunk, kivéve az döntés azon elemeit, amelyek nyilvánvalókokból nem közirathatóak, mert azok torzítanák a versenyt. Tehát hasonló ö, döntést, ö, intézkedést tettünk minden egyes ö, intézet esetében, mert nem is voltak teljesen ö, hasonlóak. Antonio Tajani felel azért a kérdésre, amit ön említett, amiért én felelek az ipari politika kapcsán az az, hogy megfelelően értelmezzék ezt. Azt, hogy modern legyen és hatékony legyen ez az ipari politika, ne legyen szektorál, szektorális jellegű, megfelelő horizontális eszközökre van szükség a versenyképes nyílt gazdaság számára, hogy versenyképesek legyünk globális szinten. Az antitrust intézkedéseket segítették. A versenyképességi intézkedések lényege az az, hogy a belső piac erős legyen a 21. században, és erre van szükségünk. Valóban ezek átmeneti intézkedések, hát ezt elmondtam mindenkinek, ez egy átmeneti keret. Ha úgy lesznek január 1-től olyan elemek, amelyek még folytatódnak, amelyeket olyannak ítélünk meg, hogy arra szükség van. Tudom, hogy mit jelent az, hogy átmeneti. Szeretném azt hinni, hogy egy hónap múlva megváltoztak a 2011-es feltételek olyan módon, hogy az, hogy emiatt meg lehetne szüntetni a bizottság részéről ezeket az intézkedéseket. Sajnos ez a kívánságunk valószínűleg nem fog valóra válni, és szembe kell nézni nehéz kérdésekkel majd a jövő évben is, és szükség van bizonyos kivételekre, de nem olyan nagyokra, mint 2009-ben vagy 2010-ben. Tremosze úr, a felügyelet, a reform felügyelet a bizottság részéről. A felügyelet sokkal szigorúbb lesz azon intézkedés csomag miatt, amelyet az Európai Bizottság a múlt héten hagyott jóvá szeptember 29-én. Amikor önök és a tanács is jóvá hagyják ezt a csomagot, akkor már a kezünkben lesz egy olyan eszköz, amely korábban senki eh, adott, nem adott meg nekünk, hiszen ezzel koordinálni tudjuk a politikát, a költségvetési politikák által, más makrogazdasági területeken is, például az Európa 2020-as stratégia kapcsán és Hogyha megadják ezt az eszközt nekünk a tanácssal együtt, akkor sokkal szigorúbb lesz az ellenőrzés, a felügyelet, mint jelenleg. Reméljük, hogy ez, eh, abban indulunk, hogy ez, eh, erre szükség is van, Bárnyi úr. Elnök asszony, az biztos, hogy eh, a kockázatokat limitálnunk kell, és a két sebességű felügyeletet is meg kell akadályoznunk. A ez igaz arra, amit Joachim mondott, a költségvetés és a pénzügyi felügyeletre. Az első számú felelősségünk a pénzügyi felügyelet esetében, ezt minden országnak biztosítania kell, jó eszközökkel, jó hatóságokkal, a nemzeti felügyeletre gondolok, de mostantól fogva már megvannak a kereteink, és meg vannak azok a pillanatok, amikor a különböző tapasztalok majd vegyülnek, és eh, éppen ezért elkerüljük azt, hogy eh, az egyes tagállamok másoktól függetlenül hozzanak döntést. Tehát nem szabad itt két sebességgel haladni, a másik pedig a gazdasági fejlődés területén is a kétfajta sebességet el kell kerülni. A gazdaság ilinkítő intézkedéseket javasoltuk a KKV-k számára és az állampolgárok számára is, akik egyben fogyasztók is a gazdaságban. Ezeket a szakpolitikákat támad, támogatom, és néhány évvel ezelőtt a kohézióval kapcsolatosan is így jártunk el. Jacques Delors akkor ezt azért javasolta, hogy ez a közös, vagyis az egységes piacot védje. Egyetértek önökkel abban, hogy egysebességen haladjunk. Szerintem a válságból ebből a szempontból le is vontuk a tanulságokat. Egy másik kérdező beszélt arról, hogy mi történik az Atlanti óceán két partján, de ott van Kína, India vagy más ország is, ott G20-as kötelezettségeket aláírták a kormányok. Az ő gazdaságuk egyre erősödik, Ma amerikaiak és európaiak között vannak a tranzakciók, de a jövőben ez relatíve egyre kevésbé lesz így. Nem tudom, majd meglátjuk, hogy a g 20 al többi aláírója között mi történik. Én nem vagyok annyira pessimista, mint ön, mint úr szerintem. Nem szabad naívnak lenni, de szándékosan sem szabad eh, pessimistnak lenni, és az amerikaiakkal együtt döntöttünk a G20-akon belül. Négy ezer oldalos törvényről van szó, évek kellenek talán egyes fejezetek esetében a megvalósításhoz náluk. Nálunk viszont rendeletek és irányelvek vannak minden probléma esetén, Egyébként önök elébe tártuk a terveket, nem mindig ugyanazokkal a módszerekkel, intézkedésekkel dolgozunk mi, mint az amerikaiak, hiszen a bankszektorunk más, de ugyanazokat a céljukat akarjuk elérni, és állandó kapcsolatban vagyunk. Gensler az, úr az egyik felügyelő Amerikában sokat dolgoztunk a származtatott termékek esetében együtt. Paralel intézkedéseket hoztunk. Geithner úrral, pedig megállapodtunk abban, hogy a Bázel 2 és felett 2011 közepéig bevezették. Tavaly májusban volt az első látogatásom, és nem sokára ismét visszatérek az USA-ba, hogy megnézzük, mi a helyzet a paralel intézkedésekkel. Liz úr, másik dolog, valóban oda kell figyelni a prudenciális normák, a Bázel 3 megvalósítása, alkalmazása esetén az amerikaiak nagyon is ott voltak, és oda fogunk figyelni arra, hogy velünk együtt valósítsák meg az intézkedéseket, vagyis a döntéseket, amelyeket együtt hoztunk a Bázel 3 jegyében. Majd pedig most vita folyik körünkben, egy másik kérdésben, mégpedig a számviteli norvák kérdésében. Meg kell nézni, hogy honnan is jövünk. Igazi előrehaladás van, hiszen a G20-ak léte nagyon fontos, és együtt hozzuk a döntéseket. Simon úr, nincs egy olyan intézkedés, amely a betéteseket vagy a befektetőket védeni, irányelv tervezetet terjesztettünk elő a betétek garanciájáról. Mindenképpen a betéteseket és a befektetőket védeni kell, ami a, az erre vonatkozó garanciát illeti, oda kell figyelni, hogy a különböző országban milyen rendszer van érvényben. Például Ausztriában néhány évvel ezelőtt a kockázatok egyesítését, kölcsönösé tételét hozták létre, a másik pedig, hogy a betéteseknek is garanciát kell adni, és ide nem egyetlen intézkedést hozunk, hanem ez a külső-belső felügyelettel, a jó kormányzással, irányítással, a válság megakadályozással mind összefüggnek ezek az intézkedések hiszen védeni kell a betéteseket és a befektetőket, meg a megtakarításokat. Elnök asszony, köszönöm, köszönöm a biztosoknak a hozzászólást, és a küldötteknek is, képviselőknek az érdekes kérdéseket. Most pedig a második részre térünk át, néhány perces szünet lesz, amíg kiülnek ide a hozzászólók, kitesszük a névkártyájukat, és elbúcsúzunk a biztosoktól. Okay, we're ready to resume. Most tudjuk akkor folytatni a munkánkat. Most pedig eh, következik a piaci szerepvállalók szemszöge. Négy rövid bevezető előadást hallgatunk meg abban a sorrendben, ahogy itt szerepelnek Venevales úr, a Santander koncern fő jogásza, esetleg ön kezdhetné, és kérném, hogy ne haladja meg az öt percet. Ne úgy viselkedjen, mint Almónia biztos. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, mindenre szeretnék köszönetet mondani, hogy szólhatok ehhez a bizottsághoz a jelenlegi témában. Természetesen nagyon szorosan nyomon követjük a bizottság által javasolt reformokat, és nagyon hálásak vagyunk, hogy részt vehetünk ezen a találkozón. Jaime Perez Renovales vagyok, a Santander koncern vezetőségében dolgozom Mindenek előtt hadd mutassam be azt a bankot, amit én képviselek. Alapvetően eh, lakossági és kereskedelmi bankként működünk. Az Európai Unió, eh, Spanyolország, Portugália, Egyesült Királyság, Németország, illetve az Egyesült Államok eh, és Latin Amerika, itt elsősorban Brazília piacaink a pénzügyi, pia, a pénzügyi válság idején nem volt szükségünk állami segítségre. Az európai felügyeletek stressztesztet is végeztek, és ez is megerősítette a helyzetünket. A fizetőképességünk lehetővé tette, hogy ez alatt az időszak alatt organikusan és inorganikusan is fejlődjünk. Az Alliance and Leicester-t eh, kivásároltuk, illetve a Brenton Bringley-t is, Skóciában, az Egyesült Királyságban, a Skandinaviska Skilda Bank eh, kiskereskedelmi üzletágát is megvásároltuk illetve 70%-át a Zahodni banknak Lengyelországban az Allied Irish banktól. Ezekkel a, az akvizíciókkal megszilárdult a bankunk, és továbbra sincs szükségünk európai állami támogatásra. Szeretnék most a mai meghallgatás témájával foglalkozni. Három dologról beszélnék. Az ideiglenes szabályok vonatkozásában az állami támogatásokkal kapcsolatban. Először is el kell ismerni, hogy rendkívüli volt a helyzet rendkívüli intézkedések azt célozták, hogy a bizalom helyreálljon, és a pénzügyi szektor tovább működhessen. az Európai Bizottság nagyon aktív szerepet játszott. Szigorúan lépett fel, amit üdvözlünk, és további vizsgálatokat végzett, ahol szükséges volt. Ugyanakkor további tanulságokat is levonhatunk. A válság során azt tapasztaltuk, hogy a befektetett tőke megtérülése a piaci ára alatt történik, és voltak olyan példák is, amikor semmilyen időkorlátot nem szabtak a visszatérítésre, és legalábbis nem volt átlátható a helyzet. A tapasztalataink alapján az a véleményünk, hogy állami támogatást csak a következő feltételekkel lehet nyújtani. Először is a tényleg effektíve életképes pénzintézeteknek szabadna, másfelől a piaci várazás alapján kell a valuációt, az értékelést elvégezni. Időszakos lehet csak, és ösztönözni kell a visszatérítést, átlátható kell, és feltételekhez kell, hogy legyen kötve. Nagy most pedig arról beszélnék, hogy bár elismerjük az állami támogatás segítségét, hasznosságát a pénzügyi stabilitás helyreállításában, eljött az ideje, hogy alaposan átfont, megfontoljuk, áttekintsük a kilábalási stratégiákat, hogy visszatérjünk a peace time-hoz, a békeidőhöz, vagy a normális kerékvágásba ez, ez vissza kell fizetni a támogatásokat, hiszen minél tovább maradnak ezek a támogatások, annál nagyobb a torzulás a piacon. Már 2008. decemberétől kérjük, hogy álljon helyre az azonos elbírálás állapota, a 2010 júliusi bizottsági döntéseket, amelyeket az ECOFIN tanács is jóvá hagyott, ebből a szempontból is üdvözöljük. Végül pedig arról szeretnék beszélni, hogy a jövőbe kell tekintenünk. Nagyon fontos, hogy a reformok megvalósuljanak, és a pénzügyi rendszer alapjai szilárdak legyenek, hogy a jövőben ne legyen szükség állami támogatásra egyáltalán. Öt területen kell véleményünk szerint a reformokat elvégezni. Először is a tőke területén jobb tőkearányra van szükség, homogén számításokkal, ugyanis a kockázatok kötődnek a tőkekövetelményhez. A második a likviditás kérdése. Szilárdabb készpénzhelyzetet kell kialakítani a nagybani finanszírozás kisebb igénybevételével. Harmadik, vállalatirányítás irányítás független kockázatkezelő funkciója kell, hogy legyen a pénzintézeteknek megfelelő tekintéllyel. Az elnök asszony figyelmeztet, hogy lejárt az ideje. Már két perce lejárt sajnos. Hát akkor itt befejezem. Igen, azt hiszem, hogy jó ötlet, mondja az elnök asszony. Uh, Sajnálom, hogy félbe kell szakítanom a felszólalót, de mindenkinek megvan a saját felszólalás ideje. Következő felszólalónk Jan Willem Fink, az ANG csoport uh, általános tanácsából érkezett. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Örülünk annak, hogy uh, meghívtak ma bennünket ide az ING-t, hogy tárgyaljunk az Econ Szerbizottság nagyon fontos kezdeményezéséről, és örülök, hogy hozzászólhatok. Az ANG is kapott állami segítséget azért, hogy csökkenteni tudja az USA jelzálók portfóliójában keletkezett káros hatásokat. 616 milliárd eurót kaptunk, az ennyivel kívánta az Európai Bizottság csökkenteni az ANG mérlegét. Ahogy tudják, az ANG a Luxemburgi Bírósághoz beadott egy keresetet a bizottság bizonyos döntéseivel kapcsolatban, mivel a per jelenleg is tart, bizonyos részletekről nem tudok beszélni a mai nap során majd. Hadd kezdjem azzal, hogy a pénzügyi krízis egy olyan esemény volt, amely különleges intézkedést igényelt, és igényel még most is. Nagyon sok mindent tett az Európai Bizottság, a közvetlen reagálás szempontjából. Az átmeneti keret intézkedések lehetővé azt a tagállamok pénzügyi szektorának, hogy a bankokat állami segítséggel lássák el, és így stabilizálják a pénzügyi szektort, és megvédjék a belső piacot. Azonban minden országnak magának kell szembenéznie a krízissel különböző szinteken. A mai meghallgatás kontextusában három kérdést szeretnék megemlíteni, ahol az Európai Parlament és a bizottság talán, illetve az Önök Bizottsága jobban figyelhetne. Az első az az, hogy milyen módon lehet a versenyt biztosítani megfelelő úgynevezett level playing fieldre van szükség. Van még egy kérdés, amelyet ugyancsak meg kell vizsgálni, az pedig az, hogy a, az átszervezés, illetve a különböző kötelezettségvállalások tényleg hasznosak a belső piac számára, illetve a verseny és a fogyasztók számára. Néhány intézkedést lehet, hogy növeli a költségeket, vagy nem megfelelően korlátozza a versenyt, mint például az árvezető tiltások. És ezek nem igazán szolgálják a valós gazdaság vagy a fogyasztók érdekeit. Ezen kívül azt is biztosítani kell, hogy elérjük a level playing field kitűzéseit úgy, hogy megfelelő benchmarkokat alkalmazunk akkor, amikor az egyes állami segítségnyújtási eseteket vizsgáljuk meg. Például azok a likviditási támogatások, amelyeket a bankok kaptak, azok nem nincsenek benne a bizottság kompatibilitási értékelésében, míg a újratőkésítési intézkedések és a garanciák benne vannak. Ezen kívül a nemzeti támogatási sémák is néhány országban nem igazán felelnek meg a belső piac elveinek. Tehát minden közvetlen és közvetett kormányzati támogatást bele kell venni a, a tanulmányozásba. Ezen kívül az állami segítség kontextusában az IFRS, illetve a tőke követelményekről szóló irányelvet egész Európa szinten alkalmazni kell. Ezen kívül az is fontos, hogy level playing field célkitűzés ne csak európai szinten létezzen, hanem vegye figyelembe azt a globális kontextust is, amelyben a versenye, amelyben a bankok működnek. Az európai gazdaságnak versenyképességnek kell lennie világszinten, és Európa, amerikai, illetve kínai intézményekkel kell versenyezni. Konkrétabban a méreható átszervezési, restrukturációs kívánalmak mellett szembe kell néznie olyan versenytársakkal is, akiknek nem kell ilyen terhekkel megküzdeniük. Az európai politikák másfajta megközelítést alkalmaznak a versenyhez, mint a globális pénzügyi e, piacok. Második témaként szeretném elmondani azt, hogy növelni kell azt a keretet, ahogy e, az állami támogatáshoz hozzá lehet e, jutni. A jelenlegi kereten belül az Európai Bizottság egy széleskörű adminisztratív belátást ad arra, hogyan lehessen a saját irányelveit alkalmazni és itt csak egy ex post áttekintésre van lehetőség az Európai Bíróságok részéről. A bizonyos elemei az iránymutatásoknak eh, eh, jobban ki kellene lenniük dolgozva, hogy ezek konzisztensebbek eh, legyenek. Ezért mielőtt még foglalkoznánk az állami segítség, állami támogatások politikájával az elkövetkező két évben, ezeket nagyon gondosan meg kellene vizsgálni, és minden további javítást a kerettel kapcsolatban minden bank esetében alkalmazni kellene, amelyek állami támogatást kaptak. Harmadik témaként szeretném azt megvizsgálni, mennyire lelki szélesíteni az átmeneti keretet. A helyzet még mindig sérülékeny, különböző helyzet minden országban. Úgy gondoljuk mégis, hogy ha kiterjesztenénk, meghosszabbítanánk ezt az átmeneti keretet, az hasznos lehetne minden szerepelő számára. Le kell vonni az elmúlt két év tapasztalataiból a tanulságot, és azt is támogatjuk, hogy legyenek jogatási intézkedések, amelyek csökkentik a kockázat készséget és javítják a rendszer általános stabilitását. Elnök asszony, hagyd fejezzem be azzal, hogy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy legyen konzultáció az átmeneti keret áttekintéséről, hiszen ezzel az európai intézmények az összes szerepvállaló véleményét megkaphatják és értékelték. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon nehéz betartani az öt percet. Meglátjuk, hogy Levi úr majd javít ezen a tendencián. Levi úr az olasz bank részéről érkezett. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide. Mielőtt elkezdeném, néhány eh, háttérinformációval szolgálnék. Tapasztalatom abból ered, hogy az elmúlt két évben a Banca Alitalia eh, és a nemzetközi eh, Bank International for Settlements-nél dolgoztam, és a bankkötvények garanciáival foglalkoztam. A második háttéri információ, én a személyes véleményemet fogom mondani, ami nem feltétlenül tükrözi a Bankovitáliának a véleményét. a bankkölcsönök garanciájáról szeretnék beszélni, illetve a garanciák által okozott torzításokról, a harmadik észrevétel pedig a follow-up-pal kapcsolatos mi szerint a garanciákat 2011-re meg kell-e hosszabbítani, vagy nem. Először tehát a mentőintézkedések méretéről, hatékonyságáról beszélnék. A Banca Italia és az International Settlements Projects tanulmányozta, hogy 2008 ősze a bejelentés óta mi történt. A bejelentés vizsgálataink szerint hatékony volt, hiszen a legrosszabb forgatókönyveket így ki lehetett küszöbölni. és csökkentek a kockázatok, illetve a piaci finanszírozás megújult, kötvényfinanszírozás és tőke emelés révén egyaránt. Ami a bankgaranciák alakulását illeti az elmúlt két és fél évben, 2009 közepéig elég sok garanciát adtak ki, aztán jelentősen csökkent ezeknek a száma. Most a havi szám elég alacsony, kivéve leszámítva két csúcsot júniusban és szeptemberben az egyik egy konkrét intézethez kötődött, nem általános gyengeségekhez. A második dolog a kötvénygaranciák okozta torzítások. Kétféle torzítás van. Az egyik fontosabb, az első kategória fontosabb. a garancia azt jelentette, hogy a pénzkölcsönzés költsége nem a cég minősítését tükrözte, hanem az állam minősítését tükrözte, mármint ennek a költsége, és ez azt jelentette, hogy néhány gyenge bank erős, szuverén garantálóval a háta meget sok sokkal jobban tudott teljesíteni, mint az egyébként jó bankok, akik mögött nem állt ilyen állami garancia. Ez volt az első fajta torzítás. A második arról volt szó, hogy nagyon koncentráltak voltak tehát a garanciák egyes országokban. A második pedig 2009 óta, amikor stabilizálódtak a piacok és csökkent a feszültség, a bankok hitelminősítése zuhant. azokhoz a bankokhoz képest, amelyek az első időszakban voltak aktívak. Struktúraváltásra van szükség. A torzításokat összegezve fontos kiatásuk volt a versenyre, a verseny torzult némiképpen, a források nem megfelelő helyre kerültek, és ennek valószínűleg hosszú távú kiatásai lesznek a e, bankszektor termelékenységére nézve. Előadásom harmadik részében azzal foglalkoznék, hogy 2011-ben is kell nyújtani ilyen garanciákat. E, a válaszom az, bár 2009 óta csökkent a garancia nyújtás, úgy gondolom, hogy érdemes a jövő évre kiterjeszteni a lehetőséget, két ok is van erre. Először is nagy refinanszírozási szükséglete van a bankoknak, hiszen a szuverén kockázati felár nagy, piaci körülmények között pedig nagyon törékeny a hitelfelvétel. A másikok a hosszabbítás mellett, amit már említettek, júliusban az EU szigorította a garanciához való hozzáférés feltételeit, és nyilvánvalóan csökkentek a torzulások e szigorításnak köszönhetően. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Rossz Carton úri a szó, aki a londoni antitrust verseny és kereskedelmi gyakorlati csoportban dolgozik. Egy ügyvédi irodában, Freshfield, Brookhouse, Deringer, Európa, USA, Ázsia és a az öbölbeli államokat fogjuk át. 18 bank szerkezet átalakításába vettünk részt, és a pénzintézetek voltak a kedvezményezetjei ezeknek a szerkezet átalakítási intézkedéseknek. Ma el fogom mondani, hogy mi mit tapasztaltunk, hogy láttunk bizonyos kérdéseket. Ez az, hogy mi, ez nem királyi többes, ahogy ezt Viktória királyó használhatta annak idején, hanem saját és partnereim véleményét szintetizálom, és semmilyen ügyfélnek a kereskedelmi érdekeit nem akarjuk ezzel hirdetni. Ami pedig a pénzügyi válságot illeti és a szerkezet átalakítás, szeretnénk gratulálni a bizottságnak a rugalmas eljárásokért. Hatalmas kihívások álltak szemben, és a bizottság ezekre jól reagált intézményként és tímként, amelyben elkötelezett egyének vesznek részt. A második pontom az, hogy a szerkezet átalakítással hogyan foglalkozik a bizottság és az állami támogatással. A bizottság itt rugalmas és saját belátás és a szerint jár el az egyes esetekben. Támogatjuk azt, hogy közleményeket adott ki a bizottság, amelyben az átfogó politikát ismer, ismertette a az idéglenes kereteken belül, valamint rugalmasan döntött egy-egy esetről az átfogó politikai kereteken belül. Ammonia biztos elmondta, hogy minden tagállam, minden bank más és más. Azt javaslom, hogy amikor a rugalmassági és önálló belátásra bízott megközelítést alkalmazzák, egy-egy egyedi esetben, akkor a bizottságnak nagyon gondosan kell eljárnia, és biztosítania kell az, hogy ez az úgy döntés összhangban legyen a bizottság régebbi döntéseivel, és az idéglenes keret elveivel. Minden bank, minden állam más. Ami pedig a rugalmasságot illeti és az önálló belátást, itt különböző határidőket szabott meg a bizottság a az át, szerkezet átalakításra. Tudjuk, hogy itt több milliárd eurós értékű eszközök érkeznek majd a piacra az újra privatizációs kötelezettségek miatt, és tudjuk, hogy a potenciális felvásárlási folyamat nem lesz túlságosan hosszú. Lehet, hogy hirtelen akarnak majd eladásokkal élni a bankok, hogyha a határidőt nem tartják. Hölgyeim és uraim, oda kell figyelni arra, hogy ez hogyan érinti károsan az adófizetőket, valamint figyelembe kell venni az állami támogatásokat. A tagállamok egyes esetekben, ha indokolt, akkor meghosszabbítja a határidőket. A bizottságot nem szabad felesleges nyomásnak kitenni azért, hogy esetleg az állami támogatás sok kapkodva szűnjenek meg. A harmadik megjegyzésünk az átláthatóság a bizottság döntéshozatalában. Ez nagyon értékes, hiszen bizalmat akar ébreszteni a bizottság, és fair megközelítést akar alkalmazni a tehermegosztásban, más kompenzációs intézkedések meghozatalában, a különböző egyedi esetekben. Tudjuk, milyen nehéz a feladat, az analízis, az elemzés, hiszen a bizottságnak szigorú megközelítést kellett alkalmaznia, alkalmaznia akkor, amikor az állami támogatásra volt szó. Mindezt előre bocsátva, azok, akik úgy gondolják, hogy emiatt a bizottságnak tudományos hozzáállásra van szüksége. Mégis nem szabad elfelejteni, hogy itt az átláthatóság fontos, valós időben, és így is járt el a bizottság minden egyes esetben. Végül pedig szeretném elmondani, hogy Gulár asszony, Szenyor Garcia és Interfeld asszony mit mondott arra vonatkozóan, hogy a bizottság, a parlament mérje fel a bizottság eddigi döntéseit, és nézze meg, hogy ezek az intézkedések valóban sikeresek voltak-e, figyelembe vették az összes veszélyt, és vigyáztak-e arra, hogy ne legyen piaci torzulás, valamint vigyáztak-e arra, hogy a gazdaságot nem érte-e káros, nem kívántos káros hatás. Elnök, most pedig a vitát indítjuk meg. Kérdések, válaszok. A bizottsági szolgálat kért szót, de az előbb hosszasan meghallgattuk a biztosokat. Én azt mondom, hogy inkább a többiek kapjanak szót, majd aztán a végén, ha lehet, odaadjuk a szót a bizottságnak. Azt hiszem, hogy jegyezzék meg, hogy kinek szánják a kérdést. Carton úrhoz van egy kérdésem, és közvetve Levi úrhoz is kiemelték, hogy szükség van arra, hogy rigalmasság is legyen, meg a saját belátás szerint is járjon el bizottság, amikor a megoldási csomagokat javasolja, és azok, akik ezt javasolják az Európai Bizottságnak. De ez egyenlőtlenségeket okozhat, hiszen ennek hatása lehet az egyenlő esélyekre. Szeretném tudni a véleményüket, mit vettek figyelembe, amikor a, az egyenlő esélyeket mélegelték. Perez úr, az egyenlő esélyek csak az állami támogatással és a visszafizetési követelményekkel vannak összefüggésben, de nem kellene inkább ezt tágabb értelemben elemezni? figyelembe véve a szerkezet átalakítási terveket, az európai és a globális hatásait a válságnak ezekre a bankokra, hiszen ezek a bankok nemzetközileg működnek, és így mindez kihat a bankok helyzetére és az egyenlő esélyekre. Hogyan értékelik ezt. Odafigyeltek erre a keret intézkedéseknél és az értékeléseknél, amelyeket az Európai Bizottság végzett. Carton úr, elkezdeni a választ? Köszönöm szépen a kérdést. Ami a tágabb értelmű értékelést illeti és a verseny torzulását. Néhány esetben részt vettük, és úgy láttuk, hogy a bizottsági szolgálatok valóban odafigyelnek arra, hogy felmérjék az állami támogatások hatását és a szerkezet átalakítási intézkedések hatását nem csak az érintett bankok esetén, hanem arra is odafigyelnek, hogy minden egyes tagállamban az egyenlő esélyek ne torzuljanak. Tapasztalatomból beszélek, úgy látom, hogy a bizottság kísérletet tett arra, hogy ezt megtegye, de azért nem becsülöm alul ennek a feladatnak a nagyságát, hogyha több bank kap minden tagállamban állami támogatást, akkor nehéz megjósolni, hogy ennek mi lesz a hatása az ő körükben, és figyelembe véve azokat a bankokat, amelyek nem kaptak állami támogatást. A másik, az euróblokk bajnokai, amikor a nem EU bankok elleni harcról van szó. A bizottság elmondta, hogy ezeket a dolgokat is figyelembe veszik, hisz, de az első számú feladatuk az egységes piac működésének biztosítása, a megfelelő verseny garantálása az EU-n belül következő paneltag. Mondtam a bevezetőmben, hogy az egyenlő esélyek kérdése igen fontos. Ezt tovább hangsúlyozom. Almudia úr a prezentációjában elmondta, hogy törölni akarja a küszöbb értéket, ami most a keretben benne van, a kétszázalékos kockázatról van itt szó, és a kereteket szigorítani akarja Szerintem jó dolog ezt az önkényes küszöböt törölni, de fenn akarja tartani az egyenlő esélyeket, és hogyha törlik a küszöbértéket, akkor nem csak az új kérések esetében kell ezt megtenni állami támogatásnál, hanem azok esetében is, akik 2008-ban, 2009-ben igénybe vették az állami támogatást. Nagyon sok bank, amely nem ért el a küszöbb értéket, például 1,9-et ért el, az ő esetükben, hogyha változik a keret, akkor ez rájuk is kell, hogy vonatkozzon. Volt vita a, az LKB lekviditási támogatásáról. Elmondtam, hogy az egyenlő esély elve azt is figyelembe veszi, nem csak az újratőkésítést és a garancia támogatást, hanem egyéb kérdéseket is. Sokszor likviditási problémák miatt mennek csődbe a bankok, úgyhogy az állami támogatás esetében nem csak a tőke kérdéseket kell fegyelembe venni, és az LKB e likviditás támogatását nem. Ma az EKB-tól lehet kölcsönt fölvenni egy os kamattal, és ezt 4%-kal lehet tovább kölcsönözni a gazdaságban. Úgyhogy 3 százalékos márzs van, anélkül, hogy bármilyen kereskedelmi erőfeszítés lenne emögött. Ez nem tulajdonképpen nem állami támogatást. Az LKB e felelős a monitorozásért, de ami a koncepciót illeti, nehezen tudom megérteni, hogy ezt az előbbi jelenséget nem vették figyelembe. Végül nehéz az EU és az USA standardjait összehasonlítani és egymáshoz közelíteni, de láttuk az ING bank esetében, amely az USA-ban is működik, nem vehette az USA támogató programját igénybe. Viszont az USA-beli, a programban részvevő bankok restrikciók nélkül működhetnek Európában, és az ING-vel és más bankokkal versenyre kelnek, olyanokkal, amelyek állami támogatást kaptak vagy nem kaptak. A lényeg az, hogy ez itt nem áll összhangban egymással. Következő paneltagunk, Timkur, egyet értek a feltett kérdéssel, vagyis az egyenlő esélyek. Ez fontos kérdés a garanciák terén jó irányba lépett a bizottság a tavaly júliusi döntéssel, amely életbe is lépett, vagyis a garancia kérdés erősödött, és a bankok hitelképességét jobban figyelembe vették. Azt hiszem, hogy ezek az intézkedések a garanciák terén a torzulásokat segítenek elkerülni. Perez Renovales úr, annyit szeretnék mondani, az egyenlő esélyekről, hogy nem csak az állami garanciák diáról van szó, hanem amikor arról döntünk, hogy nem fizetünk osztalékot, mert a tartalékokat akarjuk növelni a rossz kölcsönök számára, akkor a kockázatkezelés merül fel, ha a jövedelmet, hogy, hogy az, hogy a jövedelmet a részvényesek között hogyan osztják el, itt vannak különbségek. Ami az exit stratégiákat illeti, hogyha valamely egység nem életképes, akkor ez a bizalmat érinti, a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. Aztán ott van a likviditási probléma, hiszen nem bíznak attól fogva a bankközi piacban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Továbbra is a képviselők kérdezhetne, és hogyha lesz még egy kis idő a végén, akkor a bizottság is Eh, hozzászólhat, eh, csak egyszer fognak szót kapni, úgyhogy kérem inkább hallgassák meg először a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt állapítottam meg, hogy eh, a meghallgatás második része sokkal hasznosabb számunkra, amikor jogalkotói, illetve ellenőrzői minőségünkben ülünk itt. Az elemzés nem volt tehát megfelelő, illetve az LKB tevékenységét is figyelembe kellene venni, az is torzíthatja a piacokat. Azt is megállapíthatjuk, hogy az ágazat képviselői komoly torzulásokat tapasztaltak a versenyben például piaci árnál olcsóban lehetett megtéríteni a támogatásokat, illetve a területi szempontok sem érvényesültek semlegesen. Az észszerűség elvét sem tartották be, olyan vállalatok is kaptak támogatást, amelyek nem voltak életképesek, inkább fel kellett volna számolni őket, hogy a fertőződést, a továbbterjedést megakadályozzuk. Végül pedig jogbiztonságról is szó volt, illetve mérlegelési jogkörbeli problémákról másfelől. Kérdésem, mit tegyünk annak érdekében, hogy a versenyt ne torzítsuk tovább, annak érdekében, hogy a szabályokat be nem tartó, elveket be nem tartó bankok ne kerüljenek előnyös helyzetbe a jövőben. További általános kérdés, mindazok az intézkedések, amelyeket a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében hoztak, ugye a reál gazdaságot kellene, hogy ezek segítsék. Nos, miért nem sikerült a hitelhez jutás lehetőségeiben javulást elérni? Mit kellene ezt tenni? Elnök, most a másik irányba haladjunk itt a panelben. Spanyolul fogok Gertia Margája úrnak válaszolni. Igen. Most milyen intézkedésekre van szükség a torzítások kiküszöbölésére. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság kommunikációjának tartalmát kellene szóró-szóra alkalmazni. Osztalék, fizetési normák, illetve eszközöket kell értékesíteni, hogyha konkurensek nem férnek hozzá a piachoz. Hát megvannak a keretek, csak ezeket megfelelően kellene alkalmazni. A második kérdésre azt válaszolnám, hogy valóban elég jelentős hitelkiáramlás történt. Nyilván hibák is történtek, de az elmúlt hónapok, évek során általában azt mondhatjuk, hogy azok a bankok, amelyek nem kaptak ilyen támogatást, ők nyújtottak több hitelt a családoknak és a cégeknek. Levi úr most nem kíván válaszolni, van-e más, aki válaszolna? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Többször említették, az előttem szóló is, hogy elővigyázatos megközelítést kell alkalmazni. Mi teljes mértékben egyetértünk, hogy az állami támogatások hálózatokat le kell építeni, de, de ezt elővigyázatosan kell tenni, különben csak súlyosbítjuk a problémát. Illetve fontos lenne az ösztönzés is, ezt is említették már, tehát az Európai Bizottság ne szankcionáljon, hogyha az állami támogatást vissza akarja valaki fizetni, a bizottságnak inkább támogatnia kellene ezt. Igazából ennyi kiegészítést akartam tenni. Elnök asszony. Jó, akkor Antolin képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy kérdésem van, mindegyik előadóhoz tennék fel egy kérdést. Öt pontról beszélt az egyik előadó, tőkéről, likviditásról, de hogyan kell a válságot kezelni? Erre szeretnék választ. Vinkur a nemzetközi támogatási helyzetről beszélt, ugye, hogyha esélyegyelőséget akarunk, akkor eh, erre oda kell figyelni a támogatások nagy az újságban is, és a Japánban is nyújtottak állami támogatásokat. Lévi úr arról beszélt, hogy eh, a támogatások eh, meghosszabbítása kiigazításokat szükségeltet, de a meghosszabbítás szükséges. Ön hogyan képzeli el a fokozatos kivezetését a támogatásoknak? Végül Carlton úr, ön rugalmasságról és mérlegelési jogkörről beszélt. Hogyan lehet eljutni a tervezhetőséghez, a rugalmassághoz és a, a diszkrécióhoz? Penos Renova lesz az első válaszadó. Köszönöm. amire nem volt időm kitérni, az pontosan a felügyeleti mechanizmus és a cégek irányítása. Úgy gondolom, hogy a pénzintézeteknél a problémák alapvetően a kockázatokhoz kötődnek. Olyan modellt próbálunk fenntartani, ahol a kockázatkezelés kell, hogy legyen az elsődleges prioritás. A bizottság kezdeményezése ebbe az irányba hat, és ezt a modellt követni kell. A felügyeleti mechanizmusról gyakran mondjuk, hogy nem a szabályozással volt a gond, hanem a felügyelettel. A spanyol spanyol felügyeleti rendszert jó példaként szokás emlegetni. Nagyon közelről követi a pénzintézetek működését, és olyan csőd megoldó mechanizmusokat alakítottak ki, amelyekkel a válságot meg lehet előzni, tehát hamar intervencióra van lehetőség. Fontos ez a további válságok megelőzésében. Um, Köszönöm szépen, visszatérve az USA és az EU közötti különbségre. Úgy gondolom, hogy a nagy nemzetközi bankok azok hozzájárulnak a világ gazdaságához, amelyet az IMF jelentése is kiemelt. Ezáltal új szolgáltatásokba lehet befektetni, és a multinacionális cégek is hangolnak erre. Tehát amit tesznek az az, hogy hozzáadott értéket jelentenek a versenyképesség kapcsán. Úgy gondolom, hogy európai perspektívából nagyon óvatosnak kell lennünk akkor, amikor az utolsó európai bankokat igazából esetleg megszüntetjük. Versenyképes bankokra van szükség Európának, versenyben kell maradnia Kínával és USA-val. Úgy gondolom, hogy hosszú távon, hogyha megszüntetjük ezeket a európai szerepvállalókat, akkor a saját kárunkat okozzuk, gyengébbé tesszük az európai gazdaságot. Most én nem bírálom ezt az állami segítséget, amit az Európai bankoknak adtak. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni ezt akkor, amikor az egyéni eseteket megvizsgáljuk. Nem csak az egyéni jogi alapon kell eljárni, hanem meg kell nézni, hogy az egyes eh, intézkedések milyen hatással lesznek az európai gazdaságra. Köszönöm szépen a kérdését, mondja Levi úr. Úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes kérdés, ami felmerült, az elmúlt júliusban az a garanciák voltak. Amiket láthattunk a kutatásaink során, az az volt, hogy az Európai Unió bankjai ugyanazt a garancia díjat fizették meg minden egyes országban, minden eh, értékes esetében. A, az ármechanizmus az EKB-tól függ, de figyelemeket van venni ennek során az adott bank eh, osztályozását, minősítését, de a bankok körülbelül ugyanazt a díjat fizették meg, 80 és 120 bázispont között, tehát 1%-ot tett ez ki. Ennek az eredménye az lett, hogy az olyan országokban, mint Portugália, Olaszország vagy Spanyolország, itt a bankok ugyanolyan biztosítási díjat fizettek, a hitelezés díja sokkal magasabb volt, mint például egy német bank esetében, pedig egy német bank is ugyanazt a biztosítási díjat fizette meg, de amit kiadtak, az sokkal alacsonyabb szintű volt, mert a minősítők a német bankot vették figyelembe, tehát az egyfajta torzítást eredményezett, és úgy gondolom, hogy nagymértékben ezt orvosolták az áttekintések során az elmúlt júliusban. A másik torzulás amely csak csökkenni fog. Ez a kölcsönzők minőségét illeti az elmúlt 12 hónapban. Amit láthattunk, az az volt, hogy a bankok átlagos hitelminősítése azon bankok, amelyek garanciákat folyamodtak, azok mértéket csökkent, tehát összességében magasabb volt a hitel kockázat. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a gyenge bankok továbbra is a garanciáktól fügtek a periódus második részében, és még egyszer az a döntés, amit májusban meghoztak, az jó irányba haladt, mert a nagy felhasználóknak megfelelő jelentéseket kellett benyújtaniuk, akkor, amikor ilyen garanciáikat folyamodtak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sánchez úr, az hozzám intézett kérdése a rugalmasságot illette, illetve a prudenciális felügyeletet. A válasz a kérdésére az az, hogy különböző dolgok vannak. A rugalmasság, ez egy olyan vita, amelynek kapcsán mindig az egyéni beavatkozásokat kell nézni, amikor a piac kudarcot próbálták megoldani. A Banier úr által elmentettek a potenciális felügyelet, illetve az ezt a vita, az azt jelentette, hogy egy újfajta keretet próbálnak létrehozni, amely minden egyes intézményre, minden egyes szerepvállalóra vonatkozna. Úgy, számomra itt különböző koncepciókról van szó. Elnök, kívánná még bárki bármit mondani a képviselők közül. Ha senki semmit, akkor meg is adom a szót a bizottságnak, nem tudom, ki fog beszélni, hogy reflektáljanak mindenről, ami elhangzott. Köszönöm szépen a versenyképességi főigazgatóság pénzügyi részlegétől elkezdtem, annak a vezetője vagyok Berez asszony megjegyzésére szeretnék reagálni azzal kapcsolatban, hogy nem megfelelő, nem egyforma a kezelés a különböző állami segítségnyújtások esetében. Nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy legyen egyenlő bánásmód európai szinten, nem csak az egyéni helyzeteket illetően, hanem megnéztük a szélesebb kontextust is, figyelembe vettük a pénzügyi stabilitást is. Egyértelmű, hogy az újra struktúrálásnak arányosnak kell lennie, figyelembe kell tennie a versenyképességi helyzetet is a cégek esetében a piacon. Úgy vélem, hogy nagyon sok mindent tettünk annak érdekében, hogy megfelelő legyen az árazás, megfelelő feltételek, egyforma feltételek mellett. A restruktúrálást megtettük, tehát valóban csak az életképes cégek fognak fent maradni a végén. Megfelelő a teherek, terhek megosztás. Ez azt is jelenti, hogy a tulajdonosok maguk a, a cégek is hozzájárulnak a, az átalakítás költségeihez is. Nagyon szeretnénk hallani azt önöktől, hogy milyen olyan cég a, volt képes kifizetni a részesedést milyen olyan cég, amelyet, amely részt vett a mi át strukturálási programunkban. Ezen kívül voltak akvizíciós bankok, és nem lehet az, hogy abból a pénzből, amit a alapvezetőktől kaptak, nem lehet abból más célokat megvenni. An, an, és vannak bizonyos magatartási intézkedések is. Ismételten nem lehet csökkenteni a versenyképességet. Azt is elmondták, hogy csak olyan célokat kell támogatni, amelyek életképesek. Úgy gondolom, hogy a végső terméknek kell lennie életképesnek, de különböző népen, képpen E, léptünk fel. A léma nem csak az Egyesült Államokban volt veszélyes, hanem az egész világon. A politikánk az az volt, hogy e, megengedjük a mentőcsomagokat, de kell egy átszervezés, egy átalakítás, amely e, azt eredményezhette, hogy nem minden öm, cég maradt fent. Tehát ezt a fajta politikát választottuk. A pénzügyi rendszer Európában egész jó maradt, nem voltak nagyobb repedések a rendszeren. Fink úr, úgy gondolom, hogy minden esetben sokan úgy érzik, hogy sokkal keményebben bántak velük, mint kellett volna. ANG nagyon sok pénzt kapott, és sokkal többet, mint a 2%, amiről beszélt, és mi bele se számoltuk ebbe a likviditási garanciákat, ezek az intézkedések lehetővé tették az ING számára, eh, hogy életben maradjon, és az ING miatt számos panaszt kaptunk a versenytársaiktól, mert az ING eh, versenypolitikája nagyon agresszív volt. A holland adófizetők fizették meg tulajdonképpen eh, ennek az árát a price leadership bent illetően egyetetek önnel abban, hogy ez teljes mértékben ellentmond a verseny elveinek, hiszen azt szeretnék, hogyha a cégek versenyeznének, de nem szabad elfelejteni azt, hogy képesnek kell lennie a versenyzésre, hiszen a támogatást kaptuk, kaptak az államtól. Tudjuk, hogy a holland piac nagyon koncentrált, és hogyha nem lenne egy ilyenfajta price leadershipben, akkor azokra kell alapoznunk a döntéseket, amiket azokra az információkra, kötelezettségvállalásokra, amelyeket a holland államtól, illetve az ING-től kaptunk. Említette a bírósági pert, az Európai Bizottság az átszervezési tervek alapján nézi meg a bankokat, azon, az alapján, amit, amit elküldtek nekünk a bankok. Meg kell nézni azt, hogy megfelelő-e a terhek megosztása, hozzájárulnak-e a költségekhez, és hogy vannak-e torzulások hogyha a szerkezetváltási terv, amelyet benyújtottak nekünk a tagállamok, akik kidolgozták ezt, az adott céggel együtt, ha ezt jóvá hagyjuk, ha ez megfelel a tervnek, akkor ezt jóvá hagyjuk, és akkor lesz egy végső döntés. Nem írjuk ezeket a szerkezetváltási terveket, Tehát nem igazán helyén való az, hogy önök benyújtanak egy tervet, aztán utána meg mi ezt jóvá hagyjuk, és utána pedig belünket meg beperelnek. De hát tudom, hogy nem mutat erről semmit, mert uh, jelenleg is folyik a per. Ez is az a jelenlegi perhez tartozik, de összességében elmondhatom azt, hogy az Európai Bizottság mindig is támogatta a korai visszafizetést, tehát a lehető leghamarabb visszafizessék a, az adott pénzt. Nagyon fontos az, hogy megszűnjön az állami támogatás, mindig is ezt mondtuk. Az ING esetében is ezt mondtuk, az ING esetében is ezt mondtuk. De a visszafizetésnek a időpontjának is meg kell lennie. Hogyha én kölcsönt vettem fel, és hamarabb visszafizetem, viszont nem akarom már az erre járó prémiumot visszafizetni, akkor az a gond van. Befektetések. A speciális szabályok, amelyeket létrehoztunk, sokkal hosszabb periódusokat használtuk, állapítottunk meg. Vannak olyan cégek, amelyek és úgy tűnik, hogy sokat lennek valósan pedig semmit sem. Mindig megpróbáltuk ezeket úgy létrehozni, hogy valóban azzal a kérdéssel foglalkozzunk, amire szükség van. A versenyképességi torzulásokkal való foglalkozás egy másik kérdés. Ezzel a megoldással nagyon sikeresek voltunk. Az átláthatóságot illetően, amit Carton úr is említett, közreadjuk az összes döntésünket a lehető leghamarabb, a másik oldaltól is függ, hogy milyen közleményt adunk. Én nem tudok mindent közreadni, vannak bizalmas információk is, vannak olyan információk, amiket közre lehet adni, és van, amiket nem, de szerintem mi átláthatóan, átláthatóan járunk el a bizottság részéről, és minden információt megtalálnak a websájtunkon. Utolsó megjegyzés a 200 ot illetően és az egyenlő bánásmódot illetően 2%-os határ miért is van erre emlékezni. A 2%-os határ igazából egy biztonságos zóna volt, azért hoztuk ezt létre, mert azt a helyzetet láttuk 2009 végén, hogy veszélybe került a valós gazdaságoknak nyújtott hitel, a bankok, amelyek egészségesek voltak, nem tudták, nem akartak hitelezni, mert nem tudták, hogy lesz elegendő tőkéjük-e. Hogyha azt akarjuk, hogy eh, legyen hitelezése valós gazdaságnak, és eh, a megfelelő bankok félnek ettől, akkor így nehéz a krízist megoldani. Ezért hoztuk létre ezt a kétszázalékos os határt, hogy ne legyen gond a valós gazdaságnak a hitelezés. Ennek semmi köze nincsen az egyenlőtlen bánásmódhoz az egyes bankot illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot, most pedig megkérem mindegyik panel tagot, hogy valamilyen zárószót néhány percben összefoglalót mondana -e bármely témáról. A specifikus esetekben nem akarunk belemenni, de ami a szerkezet átalakítást, a terveket illeti, hallottuk általánosságban, hogy itt eh, lehet eh, jogorvoslattal vagy felebezéssel élni egy cégnek, hogyha úgy gondolják, hogy nem úgy zajlott le ez az eljárás, ahogy ők elvárták. Majd még várakozunk, és meglátjuk, hogy kinek van igaza. Ez nem olyan dolog, amit csak úgy meg lehet tenni, azért, mert a cég mondjuk nyomás alatt volt. Talán karton urral kezdem ebben a sorrendben. Ha nem akar mondani már semmit, akkor nem kötelező, de hogyha esetleg valamilyen konklúziót levonna, örülnék. Egy megjegyzésem van, ez a választásom. Hallottam a panel tagjai és a küldöttek részéről is, hogy szeretnének Szeretnék, hogyha nagyobb lenne az átláthatóság és a felmérés a bizottság részéről nem az egyéni döntéseket illetően, hanem azt illetően, hogy hogyan egyeztethetők össze ezek a különböző intézkedések, hogy bizalom ébredjen a rendszerben. A válság során a bizottságnak rendkívül nehéz volt a feladata, a különböző bankok, tagállamok helyzetét kellett értékelnie, és egyedi eseteket vizsgálnia azokra, megoldást találni. Itt átláthatóság volt. Következő paneltag. Általános megjegyzést szeretnék tenni. Most nem Luxemburgban vagyunk. Örülök, hogy támogatja a fellebbezési jogát az európai állampolgároknak, vagyis hogy önök támogatják. Ami a bankokat illeti, nagyon sok érdekelt fél elvesztette bizalmát a bankokban a válság miatt, pedig az egész bank üzletág a bizalmon épül. És hogyha ez hiányzik az ügyfelek, az alkalmazottak részéről, akkor bizony nagy probléma alakul ki. Kockázatkezelés és a tőke. Itt kell rendet tenni azért, hogy a fogyasztók, a befektetők, a részvényesek, az alkalmazottak és a társadalom ismét bizalommal forduljon a bankokhoz. Egyetértek azzal is, amit elhangzott az Európai Bizottság részéről, vagyis ne az adófizető fizessen a rossz irányításért. Éppen ezért az 5 milliárd illetően a megtérülést is figyelembe vettük, és ez meglehetősen, egy százalék meglehetősen fair mérték volt. Ennyit szerettem volna mondani. Perez úr, szerettem volna kiemelni, hogy a legtöbb intézkedés, a verseny torzulás ellenes intézkedés a bizottság közleményeiben benne van, és döntéseiben is, határozataiban is. Nagyon nehéz szerintem egyensúlyt találni, teremteni a kérdés összes aspektusa között. Hogyan lehet a versenyt fenntartani egyrészt, másrészt pedig életképesnek megmaradnia egy-egy intézménynek, vagyis úgy járni el, hogy életképes maradjon. A bizottság elmondta, hogy a cégek életképességét egy idő után ismét fel kell mérni. Megértem, hogy ennek a problémának nagyon sok a kihatása, a politikai kérdés is, de szeretnénk kiemelni, hogy szuverén cégként, amely a tapraállítási eljárásban részt vett. Nekünk az a véleményünk, hogy egyelő esélyeket kell teremteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Úgy érzem, hogy sikerült ezzel befejeznünk a meghallgatást. Köszönöm a hozzászólóknak, köszönöm a panel tagjainak a munkáját. Szeretném elmondani, hogy az előadások néhány szövege már rendelkezésre áll, a web oldalról lesz, más szövegeket pedig még majd kiegészítenek, frissítenek. És most még egyszer megköszönöm a paneltagoknak, hogyha ezt megteszik, és hogyha a bizottság is készen áll arra, hogy további anyagokat küldjön a képviselőknek, ennek nagyon örülnénk. De még vigyázat, nem fejeztük be az ülést, még van egy napi rendi pontunk, csak szeretném megnézni, hogy a hozzá szóló itt van, és a panel tagjai távoznak. Okay, now the final... Elnök, az utolsó napirendi pontunk, a 12-es pont, a versenyképtelen színbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat. Rapkai úr, az előadó sajnos nincs itt, amikor elfogadtuk a napirendet, akkor ezt még nem tudtuk, úgyhogy ez a pont a napirende van. Ha valaki hozzá kíván szólni, megteheti, de Rakkai úr nem tudja bevezetni ezt a jelentéstervezetet, és nem is bízott meg senkit azzal, hogy helyette mondja el a bevezetőt. Szeretne valaki még hozzászólni? e témában. Akkor megnyitottam a vitát, és le is zárom, nem vétettem a napirend ellen. Módosító indítványok határideje október 11, október 26-án foglalkozunk a módosításokkal, november 9-én szavazunk a bizottságban, majd a novemberi plenáris ülés fog erről szavazni. Volt egy vitánk a jelentésről, de akkor még nem volt lefordítva, úgyhogy ismét visszakerül majd a napirendre. Nagyon sok mindent mondtunk akkor el erről az anyagról, és a tisztelt képviselők elkészíthetik a módosító nyitványaikat. Nincs több pontunk. Strasbourgban október 18-án találkozunk. Köszönök mindenkinek mindent. Viszontlátásra.